uraim, itt három úr is ül. Tehát köszöntök mindenkit, a számbevőszék képviselőjét, a bizottság képviselőjét. Remélem, hogy a biztos nevét jól ki tudom mondani. Gégen Quinn asszony. Van valami közös bennünk, ez pedig az, hogy mindannyian olyan országokból származunk mind a ketten, ahol épp nincs kormány. Nem tudom, hogy ez előnye vagy hátrány, de hát legalábbis az én hazámban az, hogy nincs kormány, rendkívül hasznos volt az elnökség idején. Fontos dolgunk lesz ma délután és fontos feladataink vannak egyébként is, a mentesítésért felelünk, illetve olyan területekért, amelyek az ön hatáskörébe is tartoznak. Többen tudják, hogy konstruktív viták zajlottak itt, és a bizottsággal általában konstruktívan tudunk együttműködni. Én azt javaslom, hogy Novák úr, aki a szemvevőszék képviseletében felelős a Noák úr, aki a szemvelőség képviseletében felelős az általános költségvetését, mondja el a véleményét. Elsőként, aztán meghallgathatunk még egy összefoglalót, majd pedig az előadó felteheti a kérdéseit. Tehát remélem, hogy jönnek majd még kollégák, képviselők a délután során. Meg is adom rögtön a szemvevőszék képviselőjének a szót. Köszönöm szépen, elnök úr! Kedves Költségvetés Ellenőrzési Bizottság tagok, Kedves biztos asszony, hadd mondjam, hogy kedves Majre, hiszen ismerjük egymást, hölgyeim és uraim. Ez itt a harmadik alkalom, és valószínűleg az utolsó, hogy én itt beszámolok a Költségvetés Ellenőrzési Bizottságnak a számvevőszék audit munkájáról, kutatás, információs társadalom, közlekedés és energia terén. Itt a DAS-ról van szó, és hogy miért vagyok itt utoljára, ennek az az oka, hogy én most már a kohéziós alapokért felelek, és a kohéziós alapok ügyeiről fogok beszámolni legközelebb. Az Európai Uniós kiadások tehát a fent említett területeken 8,9 milliárd euróra rúgtak a 2009-es évben. Ez mit jelent? 7,5%-a a teljes EU költségvetésnek 2009-ben. Az éves jelentésünk 5. fejezetében tárgyaljuk a kutatási kiadásokat az említett politikák terén. Ez itt a kiadások 70%-ának felel meg, tehát a kutatási projektek finanszírozásáról van itt szó a több éves keretek között. Több mint 12 ezer kedvezményezettje van ezeknek a támogatók, támogatásoknak. A legnagyobb, 250 legnagyobb kedvezményezett kapja meg a finanszírozás 50%-át a kutatás terén. A következő fő kategória, kiadási kategória az energia és a közlekedési projektek, ugye a transzeurópai hálózatokról van itt szó, és itt azt mondhatjuk el, hogy a kiadások legnagyobb részét a bizottság kezeli, bár egyre inkább növekszik a végrehajtó ügynökségek és közös vállalkozások aránya is. Így tehát az audit során vizsgált minták legnagyobb része a keretprogramokra vonatkozott. És különösképpen köztes, illetve a utolsó kifizetések, tehát a hatodik kutatási keretprogram, illetve a hetedik kutatási keretprogram keretén belül. A tranzakciók jogszerűsége és szabályszerűsége a kutatási területen jó, az egyetlen egy kockázat az az, hogy a kedvezményezettek a költségeket túl becsülik túl magas költségeket nyújtanak be az Európai Bizottságnak a költségterítési igényekben, és ezt nem derítik fel, ezt nem próbálják megelőzni, tehát az Európai Bizottság nem tesz megelőző intézkedéseket illetve nem derít ezekre a hibákra a fényt. 2009-ben 150 kifizetést tartalmazó mintát vizsgáltunk, és értékeltük az ellenőrző rendszert. Különösképpen itt a kutatási kifizetésekre volt szó, és azt is vizsgáltuk, hogy a bizottság ex post audit rendszere javult-e. Mik voltak a következtetéseink? A 2009-es audit végeredménye megerősítette a korábbi vizsgálataink eredményét. A számvevőszék becslései szerint a hiba arány 2-5% között van, inkább közelebb a 2%-hoz, mint az 5%-hoz. A számvevőszék vizsgálatában arra derített fényt, hogy az auditált tranzakciók 36%-ában voltak hibák, és 23 esetben voltak ezek köztes, illetve lezáró vég kifizetések a 6-os és a 7-es kutatási keretprogramban. Az ellenőrzés felügyeleti rendszerekkel kapcsolatban az Európai Bizottságnál arra az eredményre jutottunk, hogy ezek részben hatékonyak és biztosítják a kifizetések szabályszerűségét. A számvevőszék elismeri, ugyanúgy, ahogy ezt megtette az előző évben is, hogy az Európai Bizottság erőfeszítéseket tett annak érdekében, hogy megerősítse az ellenőrzési rendszereit, és hogy egyszerűsítse a finanszírozási szerződéseket ez magyarázza a csökkenő hiba arányt, azt a csökkenő tendenciát, ami, amit a hiba arány alakulása mutat az elmúlt években, azonban nincs arra garancia, hogy a hetedik, illetve az azután következő kutatási keretprogramokban ez folytatódni is fog. Az ex-ante ellenőrzések kapcsolatban a 2009-es évre vonatkozóan még azt mondhatjuk, hogy vannak itt kockázatok. Hadd mondjak most Hadd fűzek néhány megjegyzést még a végkövetkeztetésünkhöz. A hibák fő forrása még továbbra is a visszatérítésekből fakad, a túl magas közvetlen, illetve személyes költségek visszatérítéséből adódik ez. És az elmúlt évben, még egyszer mondom, a kedvezményezettek, a 6-os, 7-es keretprogramon belüli kedvezményezettek eh, által kifizetett eh, köztes kifizetések részére kifizetett köztes kifizetések esetében volt ez probléma. A hetes keretprogram projektjeinél ez ugyanúgy gond volt, mint a hatos keretprogram projektjeinél. A szemvevőszék megvizsgálta az ellenőrzési rendszereket, és beazonosítottunk problémákat. Az első az az, hogy az ex ellenőrzések nem nagyon működtek egy-két kivételtől eltekintve. Ezek az ellenőrzések azonban magukban is korlátosak, és ezekért a hiányosságokért kompenzálni kell úgy, hogy másfajta ellenőrzéseket is alkalmazunk. Az auditokmányok nem, nem garantálták a megbízhatóságot. A költségbeszámolók 43%-a tartalmazott hibákat. Az audit hitelesítési rendszert igyekeztek egyszerűsíteni, és ugyanígy a felhasznált módszertanokat is. A számvevőszék arra következtetése jutott, hogy nagyon lassan indult be az új rendszer. A 2010-es év május hónapjának végén a 650 kedvezményezettnek nagyon kicsi töredéke kapott csak hitelesítést. És nagyobb kedvezményezettek inkább nem is jelentkeztek, nem is kívánták alkalmazni ezt az új módszertant, mert azt mondták, hogy ez nem felel meg a bevett normáknak az ágazatban. Ahogy már a korábbiakban is elmondtak, ezt az aspektust megfelelően figyelembe kellene venni. Mert azzal együtt, hogy a hetes keretprogramban az audit minősítések követelményeit csökkentik, oda fog vezetni hogy a hibák aránya nő, és a kifizetések szabálytalansága esetleg nő. A bizottság elérte a célját, teljesítette, végrehajtotta az évre tervezett auditokat, és tovább folytatta az erőfeszítéseket annak érdekében, hogy következetes és jól koordinált legyen a megközelítése. A hetes keretprogrammal kapcsolatban már le is zajlottak az első auditok. A bizottság A bizottságnak sikerült visszatérítenie bizonyos költségeket, és 2009-ben elkezdte alkalmazni azokat a szankciókat is, amelyeket a hetes keretprogram biztosított. A szemvevőszék arra is rámutatott, hogy a főigazgatók éves tevékenységi jelentései, a kutatási, a közlekedési főigazgatóságok jelentései megfelelőek a szabályszerűség szempontjából. Végül pedig hadd zárjam az ajánlásokkal. A cél az, hogy hatékony ellenőrzési rendszerek működjenek, és az auditorokat tájékoztassák a megfelelőségi feltételekről. A rendszer működését tehát felül kell vizsgálni. Aztán a metodológiákat is felül kell vizsgálni, valamint a visszatérítések összegét növelni, szankciókat alkalmazni, amikor szükséges. A kutatás finanszírozási szabályokat egyszerűsíteni kell, és ezzel kapcsolatosan meghozott bizottsági intézkedéseket a számvevőszék üdvözli. Szeretném arra is felhívni a figyelmet, hogy a szabályok egyszerűsítése és világosabbá tétele nem csak a tranzakciók szabályszerűsége szempontjából fontos, hanem azért is, mert mindez elengedhetetlen annak érdekében, hogy az EU politikák célkitűzéseit teljesítsék. Köszönöm szépen! Köszönöm szépen. Nagyon jó összefoglaló volt ez. Most megadom a biztosnak a szót. Mr. <coughs> Stas úr, bizottsági tagok, elnök úr, kedves kollégák! Ez az első meghallgatásom a kutatás, tudomány, innováció biztosaként az egyik legfontosabb prioritásom a költségvetési szempontok megfelelő érvényesítése. Az éves jelentés a 2009-es 10-es pénzügyi évre vonatkozólag előttünk van, és azért vagyok itt, hogy a kérdésekre válaszoljak ezzel kapcsolatosan. Először is hangsúlyoznom kell, hogy nincsen lényegi véleménykülönbség a bíróság, illetve a számvevőszék és a bizottság véleménye között és úgy gondolom, hogy az elért eredmények az eddigiekben, amelyeket elismert a számvevőszék is a jelentésében, és Novák úr is ilyen értelemben említett, megfelelőek. Csökkentek a hiba ráták az elmúlt években. Volt javulás, de azért vannak még hiányosságok, és ezekkel foglalkozni kell. Ezek a megbízhatóságra, a hatékonyságra vonatkoznak az audit tanú, tanúsítványok tekintetében, illetve a személyi költségekre és a lemaradásokra a kifizetéseknél és a szankciók kiszabásánál, ami a megbízhatóságot illeti. Emlékeztetnék, hogy ez elsősorban a hatos keret programra vonatkozik, csökkentek a hiba arányok a hetedik keretprogramban, és csökkent a kedvezményezettek adminisztratív terhe is. Sok intézkedés történt, hogy a tanúsítványok minősége javuljon a külső auditorok által készített tanúsítványoké. A szemvevőszék ajánlja, hogy az FP7-es módszertant vizsgáljuk fel a költségszámítások tekintetében. Ez egybeesik azzal, hogy az önök bizottsága is többször kérte, hogy ismerjük el az átlagos személyzeti költség módszertant, ami egyébként az üzleti világban is jellemző. Örömmel jelentem, hogy a bizottság tegnap elfogadott egy intézkedést a rövidtávú egyszerűsítési intézkedésekről, és ez ezt az átlagos, átlagoló módszertant veszi figyelembe, feltéve, hogy ez megfelel a kedvezményezettek bevett számviteli módszereinek. Ami a visszafizetési ütemezést illeti, a számvevőszék elismerte, hogy a jogosulatlanul kifizetett 2009-es pénzek visszafizetése javult, ugyanakkor elismerem, hogy a visszafizetés, az extrapolációs eseteket is beleértve továbbra is fontos feladat és nagy kihívás. Meggyőződésem ugyanakkor, hogy a 2009. decemberében bevezetett intézkedések egyszerűsíteni és gyorsítani fogják ezt a folyamatot. Ezek azok az intézkedések, amelyeket hoztunk, hogy választ tudjunk adni a konkrét ajánlásokra, amelyeket a számvevőszék éves jelentése tartalmaz. Szeretnék néhány általános észrevétellel is élni, már ami a megfelelő pénzügyi menedzsmentet illeti, a bizalom, az ellenőrzés közötti egyensúlyról, illetve a költségek és az előnyök arányáról egy szigorú ellenőrzési politikával sikerült 2%-ra csökkenteni a hiba arányt. Ez a megbízhatósági arány a küszöbérték az EU intézményekben, de ennek ára volt, hiszen sok munkát fordított erre a bizottság és a kedvezményezettek is. A tudományos és az üzleti körökből kritikák is érkeztek a túlzott ellenőrzések miatt. A fő célkitűzésünk továbbra is az, hogy egyszerűsítsük a kutatások finanszírozását. Ezt a számvevőszék is kérte, illetve Novák úr is beszélt erről ma. Ez a legjobb garancia arra, hogy a hiba arány alacsonyabb legyen. Ebben egyetértünk. Kétségtelen az, hogy én is elkötelezetten híve vagyok az egyszerűsítésnek. Miután biztossá neveztek ki, a bizottság elfogadott egy közleményt a keretprogramok egyszerűsítéséről, amely felvázolta annak a lehetőségét, hogy jelentős egyszerűsítés történhetne a jelenlegi keretprogramban és a kutatási keretprogramban amelyet tegnap a bizottság határozata erősített meg. Így elfogadhatóak lesznek az átlagos személyzeti költségek, illetve a KKV-k egyfajta általány kifizetési rendszerben dolgozhatnának. A kamatozó számlákat is eltöröltük az előfinanszírozás vonatkozásában, és ezt a pénzügyi a költségvetési rendelet is tartalmazza. Az erre vonatkozó jelentést a parlament november 11-én fogadta el, ezt már figyelembe is vettük radikálisan egyszerűsödnek majd a következő programban a szabályok a javaslatunk alapján, amelyben módosítani kívánjuk a költségvetési rendeletet a Kaválió jelentés alapján. Az intézmények támogatására is szükségünk van, ideértve a parlamentet is, hogy mindez valóságá válhasson a jövőbeli programok radikális egyszerűsítésének alapja az egyszerűsített pénzügyi elszámolási szabályok. Ez a világos célunk, el kell ugyanakkor ismernünk, hogy a jelenlegi komplexebb szabályok még velünk lesznek néhány évig a jelenlegi hetedik keretprogramban kiadott támogatások 2017-ig, vagy akár tovább is tartanak. A tegnap elfogadott intézkedéseket csökkenhetnek a hibák, de mások, amikor például az ex ante ellenőrzéseket csökkentjük, akár növelhetik is a hiba arányokat. Ezért a kezdeti hiba arányok valószínűleg nem fognak változni a hetedik keretprogramban a hatodikhoz képest. Mi lehet mindennek a következménye, már ami a programjaink vonzó mi voltát illeti? Képesek leszünk-e vonzóvá válni a legjobb kutatók, egyéb kutatószervezetek számára, hogy Európában hozzanak létre növekedést és foglalkoztatást. Ezeket figyelembe kell vennünk, az ilyen kérdéseket, ezért nagyon nagy örömömre szolgál, hogy az Európai Parlament határozata az egyszerűsítésről teljes mértékben támogatja azt, hogy elfogadjunk egy e, tolerálható hibakockázatot a kutatások területén. 2-5 százalékig terjedne ez a tolerán, tolerancia sáv. Ez alapján kockázati alapú auditokat lehetne végrehajtani, ahelyett, hogy ki kellene igazítani rengeteg kutatási kiadás elszámolását. Ez nem azt jelenti, hogy amikor a hibákat megtaláljuk, akkor egyfajta potyautas szemléletre vagy viselkedésre lehetőség volna ahogyan már korábban is kifejtettem, mindez azt sem jelenti, hogy nem fogjuk a következő programokban az egyszerűsítettebb szabályokkal azt célozni, hogy csökkenjenek a hibák 2% alá, vagy még ez alá, a hiba küszöb alá is. Köszönöm szépen. Most pedig Háci Makakis úr fő előadóként kapja meg a szót. Javaslom, hogy a pingpong eljárást kövessük. A biztos asszony adjon gyors választ, és aztán folytassák a kollégák. Kikér szót? Hogy összeírhassam a hozzászólóknak a listája. Köszönöm szépen, elnök úr. Köszönöm a bizottságnak a választ, és először is a nagyon jó és átfogó válaszokat. Köszönjük szépen, amelyeket írásban kaptunk a kérdésekre. Nagyon hasznos tájékoztatás ez, amikor a munkánk továbbfejlesztéséről gondolkodunk. Noák úr gondolatát folytatnám. A fő kritikáit ismételném meg. Hogyha megnézzük a nagy kérdéseket a párbeszéd során önökkel, először is a pénzügyi korrekciók, visszafizettetések ügyében. A következő a kérdésem. Az utóbbi évek során kiderült, hogy óriási az eltérés, és még növekedett is a között, hogy mi a szabálytalanul kifizetett pénzmennyiség, illetve mennyit fizetettek vissza ebből. Aztán a hibarányra szerettem volna rákérdezni. És végül a fizetési módozatok témáját említeni. Először a pénzügyi korrekciókról. A számvevőszék szerint az előzetes ellenőrzések az önök esetében nem sokat tehettek volna a problémák megelőzésére, mert kevés volt a probléma, tehát kiváló példás a teljesítmény. Példaértékű a többi főigazgatóság számára, tehát úgy tűnik ez nagyon jól működik. És ez érvényes az előleg kifizetésekre is. Ami azonban az utólagos ellenőrzéseket illeti, ott feltártunk egy-két problémát, nehézséget, és úgy tűnik, hogy ezek az évek során még fokozódtak is. Talán az egyik ok, hogy a hatos keretprogram projektjeit nemrég véglegesítettek, és a vissza nem fizettetett pénzeknek a mennyisége, az eltérés egyre fokozódik a számövőszék kimutatásai szerint. És persze az ellenőrzésekre utólag később kerül sor a projekt lezárása után. Nyilván minél később ellenőriznek, annál nagyobb a veszélye annak, hogy nem kapják vissza a pénzt. Hogyan magyarázza ennek a, az eltérésnek a növekedését is? mit tesznek majd a kisebb átfutási idő érdekében, hogy minél hamarabb feltárják a problémákat. És hogy a projekteket közvetlenül zárás után ellenőrizhessék. Ezzel zárnám az első kérdés blokkot, és aztán az egyszerűsítéssel szeretném folytatni. Elnök, biztos asszony, nagyon kedvezőnek gondolom, hogy a Carvalho jelentés kapcsán intenzív párbeszédet alakított ki a parlamenttel, és ezzel összefüggésben merült fel az egyszerűsítés, de egyébként megjelent az összes biztos meghallgatásai alkalmával is. Ez egy nagyon divatos szó, mindenki egyszerűsítést szeretne. De hogyha valóban bekövetkezik, hogy cselekedni kellene, akkor néha maguk a parlamenti képviselők kérik, hogy bonyolultabb szabályokkal egyszerűsítsünk, úgymond az is megesik, hogy a tagállamok szeretnének elbújni a nagyon összetett szabályok mögé. Általánosságban a következőképpen működik ez a terület. Nemzeti ügynökségek, hatóságok vesznek részt ebben a munkában, és ők nagyon örülnek annak, hogy ők értik csak a bonyolult szabályzatot. Úgy, mint az egyháza középkorban, amikor latinul miséztek, és senki nem értette, csak a klérus hogy miről van szó. Aztán a Kárvájó jelentés is utalt, amely megfelelő irányba mutat. Biztos asszony, mit tesz annak érdekében, hogy a negatív példáktól megszabaduljunk a jövőben? Hogy valóban szakítsunk a bonyolult szerkezettel, és hogy a tagállamok valóban egyszerűbb megoldásokat használjanak. A partnerségi kezdeményezéshez csak gratulálni tudok. Ez egyfajta technika, nem igazán új elképzelés, csak a párhuzamosan futó projektek kezelését teszi áramvonalasabbá, hogy egy újabb divatos szót említsek. Nagyon sok támogató eszközel rendelkezésünkre, és ezeket meg is vitatjuk itt a szakbizottságban. Talán inkább az étre szakbizottságra tartozik ez, hiszen kutatási eljárásokról van szó a jövőre nézve a kifizetési módozatokról is szóljunk. Vannak egyösszegű kifizetések, ez talán a döntő hányad. Ez csökkentheti a arányt, hogyha nem kell az egyes munkaórákat kiszámítani, hanem egy egyösszegű térítést alkalmazhatnak. Nyilván, hogyha valamiféle bónusz vagy prémium rendszert alkalmaznak, akkor az részben megoldja a problémát, még ha nem is teljesen, de jelentősen egyszerűsíti az ügyet. Aztán az elfogadható hiba szint témájára szeretnék tovább lépni. A két százalékot eh, megértem, érteni vélem az önök szempontjait. A megelőző intézkedések érdekelnének a két százalék szinten tartása érdekében. Meglátogattam az önök szolgálatait, és körülnéztem, és úgy láttam, hogy annyira sok ellenőrzést, vizsgálatot kell, hogy végezzenek, hogy ez rengetegbe kerül egyrészt, másrészt pedig, ami valóban bosszantja az embereket, az, hogy nagyon sok ilyen ellenőrzés van, és nem szívesen vennének ebben részt. Alacsonyan határoztuk meg az elfogadható hibarányt. És természetesen a hetes keretprogramban és a jövőben a nyolcas keretprogramban minden projektet részletesen ellenőrizni kell. Az írásbeli válaszaira kitérve egy kicsit, a kockázatos területekre, ágazatokra javasolja összpontosítani a figyelmünket. Ezt eddig is megtehettük volna. Hogyha így járnánk el, akkor talán a legkirívóbb eseteket meg tudnánk előzni. Nagyon nyíltan, őszintén szeretnék fogalmazni, előkészítő egyeztetéseket folytattunk már ezen a, tekintet, ezen a területen, és úgy látom, hogy a arány elfogadható szintjének a növekedését aggályosnak tekintenénk. Valószínű, hogy a kockázat mértékét talán egy kicsit még feljebb engedhetjük, mert nagyon sok olyan témával állunk szemben, ami összetethető, összetett és nehezen megfogható. Olyan ez, mint hogyha az ember hidat épít. Egyrészt a múltbeli eredményekből indulunk ki, másrészt pedig a nagy kockázatú területek érdemelnek kiemelt figyelmet. Aztán ismét a kifizetési módozatokra szeretnék rátérni hogyha a jelenlegi módszert nézzük, akkor a jogosultak elfogadott finanszírozás mellett is csak egy évvel később jutnak a pénzükhöz, és ez nagyon lassú. Hogyha egy kis, illetve középvállalkozásról van szó, vagy egy kis kutatóintézetről, nekik óriási szükségük van ezekre a forrásokra, tehát ez komoly gond. Arra szerettem volna rákérdezni, hogy hogyan javasolják továbbfejleszteni ezt a rendszert. Az előlegek, a közbenső kifizetések esetében nem biztos, hogy mindig szerencsés a számvevőszékkel ellenőriztetni ezeket a részösszegeket, tehát itt valami megoldást kéne találni. Végül pedig egy általánosabb észrevételt tennék. Ha megnézzük a kutatási programok közül a hetes keretprogramot, akkor ott 55 milliárd szerepel a könyvekben, a számlákon. A világ legnagyobb kutatási programjáról van talán szó, és én problémásnak találom, hogy ezt nekünk meg kell magyarázni az adófizetőknek, különösen, hogyha rákérdeznek, mit kapnak a pénzükért. Tehát nagyobb értéket várunk a pénzért, nagyobb hozzáadott értéket szeretnénk látni, mert hogyha úgy fogjuk fel, hogy ez egy kutatási gépezet, amiben nagy pénzeket fektetünk, akkor kemény eredményeket látunk, szeretnénk látni. Például a támogatásoknak az elérhetőségéről jobb lenne, hogyha hatékonyabb tájékoztatást kapnának, a vissza nem térítendő támogatásokra gondolok, illetve hogy adott esetben hitelért hogyan pályázhatnak az Európai Kutatási Tanács összefogja valóban ezt a területet, és én nagyon helyesnek tartom ezt. Ott, ahol támogatásról van inkább szó, mint hitelről, ott azért meg kellene vizsgálni ennek a megoldásnak a részleteit. És ahogyan említettem, a projektjeink nem nagyszabású, látványos projektek, nem embert küldünk a holdba, hanem az adófizetők pénzért szeretnénk értéket. Köszönöm. Elnök úr, elnök úr nem kapcsolta be a mikrofonját. Két, ketten kértek szót. Ivanova asszony, Fjellner úr, Odi úr és Ayala Sender asszony. Más? Jó, akkor még egyszer megadom a szót, hogy válaszoljon az előadó kérdéseire, parancsoljon. Köszönöm szépen, mondja a biztos asszony, megpróbálok a lehető legtömörebben reagálni a kérdésekre, nem szeretném túl sok idejüket elrabolni. A kifizetések visszatérítéséről, amelyeket visszaszedünk. 2009-ben meg háromszorozottak ezek az összegek. Ez nem azért volt, mert lelassult a folyamat, hanem azért, mert az audit stratégiát megerősítettük, az új stratégia 2007-2008-ban került bevezetésre, és ezt tette lehetővé, hogy jobban beazonosítsuk azokat az összegeket, amelyeket, amelyeket jogosulatlanul igényeltek az érintettek. Ami a hatos keretprogramot illeti, az összeg nem növekedett tovább 2010-es év végén. Az audit tevékenységeknek vége van, tehát most a beszedés folyik, ezeknek a pénzeknek a beszedése folyik. A hatos keretprogrammal kapcsolatban azt mondhatom, hogy 2011-re tesszük a pénzek visszagyűjtését, és 2012-re lezárul a folyamat. A Kutatás és Innovációs Főigazgatóság 2008 végére a fenelő összegek 30%-át szedte be. Aztán ez 55%-ra nőtt 2009-re, és 68,5%-ra 2010-re. Tehát látható a tendencia, a megfelelő irányba mennek a dolgok. Szerintem ez a leglényegesebb üzenet, amivel szolgálhatok. Nagyon fontos a számunkra, illetve önöknek is az, hogy lássák, hogy mi valóban erre összpontosítunk, tehát szeretnénk ezt a tendenciát folytatni. Én a számvevőszéknél dolgoztam, és tudom, hogy minden évben, amikor az éves jelentést vitattuk, akkor mindig erre összpontosított a számvevőszék, hogy a jogtalanul kifizetett összegeket visszaveszették-e. Aztán Amióta én kutatási biztos vagyok, a kutatási intézetek is, az egyes tudósok is, kutatók, és még az egész ágazat ezzel fordul hozzám, hogy az egyszerűsítést kérje. A kutatási keretprogram egyelő a bürokráciával, a komplexitással, a túl sok adminisztrációval, és sajnos emiatt rengeteg kutatóintézet, rengeteg cég, még a jó gazdasági időkben is úgy döntött, hogy nem pályázik Európai Uniós támogatásért a keretprogram keretein belül, mert túlságosan bonyolult. Szerintem ez nagyon szomorú, ez a helyzet, nagyon negatív képet ad a bizottságon belüli bürokráciáról. Tehát ezzel valamit tennem kell, és szerintem önök is eh, látták, ez a felszólalásokból érezhető volt, hogy gyakorlati lépéseket valóban megtett a bizottság, tegnap is elfogadtunk újabb lépéseket. Az egyszerűsítés már ami a következő keretprogramot illeti, hát persze először mondjuk azt, hogy a költségvetési rendelet felülvizsgálatakor is fontos, ez már nem csak a bizottság feladata, hanem a parlament és a tanács foglalkozik ezzel, tehát jelentős egyszerűsítésekre várunk az új költségvetési rendelettel kapcsolatban, és ösztönzök mindenkit arra, hogy gyorsan zárják le a tárgyalásokat, hát oldódjon meg ez a helyzet. A következő keretprogramból egy kis íze, íze, ízelítőt hadadjak. adjak Először is közös stratégiai kereteket kívánunk felállítani a kutatásra és innovációs finanszírozásra vonatkozóan, tehát egységes szabályrendszer, egységes informatikai rendszer, teljesen függetlenül attól, hogy milyen finanszírozási eszközt használunk. Így aztán a komplexitást sikerül kikerülni. A szokásos számviteli elveket elfogadjuk, ezeknek a használatát, tehát az átlagos személyzeti költségek és egyéb szabályok, és aztán önök is beszéltek az egyszerű kifizetésekről, az eredmény alapú finanszírozás nagyon kritikusan tekinti a tudományos közösség. Szerintem ez nem um, adja meg a megoldást minden egyes problémára, minden egyes kérdésre, attól tartok de azért meg kell vizsgálnunk, hogy bizonyos esetekben korlátozott mértékben lehetne használni ezt a típusú támogatást. Nagyon nehéz előre meghatározni a pontos költségeket, egy, egy kutatási projekt pontos költségeit, és nagyon nehéz előre, ex ante meghatározni ezeket, illetve utólag eldönteni, hogy azokat az eredményeket, amiket előre lefektettünk, elérte-e a kutatási projekt. Aztán a harmadik felvetéssel kapcsolatban, amikor az elfogadható hiba arányról, a hiba kockázatról beszéltek, tudom, hogy itt a parlamentben is heves vita folyik az elfogadható hiba kockázatról, de azt hiszem, hogy nem mondhatjuk azt, hogy ugye most mondjuk, hogy a nagy projektekre helyezzük majd a hangsúlyt, azért nem helyes, hogy azt mondjuk, hogy ezeket figyelmen kívül hagytuk a múltban de annak érdekében, hogy a 200%-os célt elérjük, a legnagyobb kedvezményezettekkel kell kezdeni a munkát. Úgy érezzük, hogy sokkal hasznosabb lenne, ha az erőfeszítéseinket, a személyzetünk munkáját, az erőforrásainkat arra összpontosíthatnánk, hogy a valódi nagy halak után menjünk és őket vizsgáljuk. Különösképpen azért, mert a kutatási közösség is azt mondja, nekünk, hogy a kutatókat, kutatók kedvét elveszi a részvételtől a nagyon bonyolult szabályozás. Most általában egy év a kifizetési idő, nemzeti szinten még egy évnél rövidebb idő alatt is előfordul, de csak olyan támogatások esetében, amelyek egyetlen egy intézményt érintenek, a nagyobb, összetettebb, több partner együttműködését tartalmazó projektek esetében más a helyzet, de össze lehet vetni az adatokat a jelenlegi keretprogram adataival. Önök a legjobban Németországot ismerik, a Német Kutatási Tanácsról beszélek, tehát a több partnert magában foglaló projektek esetében ott is több mint egy év kell addig, amíg a szerződést aláírják. Aztán az egészségügyi szerződések, ahol állatkísérletek és egyéb kutatások folynak, még több időt igényelnek, amíg eljutnak az aláírásig. A hetes keretprogram milyen hozadott értéket teremt, milyen értéket nyújt a felhasználóknak. Ez minket különösen érdekel, és annál is inkább, mert most a megszorítások idejét érjük, komoly gazdasági döntéseket kellett a tagállamoknak meghozni, amelyek hatással vannak az adófizetők az állampolgárok életére. Tehát mit teljesítettünk? A kockázat megosztó finanszírozási eszközről hadd szóljak. A mendemondákból azt hallottuk, hogy az Európai Uniónak ez kiváló eredményeket hoz. De amíg az időközi értékelést el nem végeztük, nem láttuk, hogy milyen konkrét adatok vannak, de most már megvannak a konkrét adataink. Azt mutatják ezek, hogy minden egyes befektetett euró mellé 40 euró keletkezik, tehát ennyit generál ez a beruházás. Szerintem ez fantasztikus, és ezt folytatni kellene, ezt a lehetőséget a jövőben is ki kell használni tehát sokkal több értéket kapunk a pénzért. A kiválósági programok esetében is nem régiben és nagyon jól tudom, egy Nobel-díjas kapott például ilyen támogatást, ilyen ösztöndíjat. Talán ezzel most le is zárnám, mert tudom, hogy rövid az idő. Köszönöm, mert később visszatérek a további felvetésekre. Köszönöm, Ivanova asszony. Köszönöm, elnök úr, és biztos asszony, hogy itt van velünk ma. A jó hír, amit hallottunk a számvevőszéktől, a csökkenő hibarányokra vonatkozik, ez biztató, de a az összes költség és a visszatérítendő támogatás aránya továbbra is aggasztó. 2007-2008-ban 51 százalék volt a visszatérített, 2009-ben csak 47 százalék volt ugyanez. Az, hogy a bizottság milyen intézkedéssel akarja javítani a helyzetet, erre vonatkozik az egyik írásbeli válasza. Beszél egy általány korrekcióról, illetve bizonyos visszatérítési felhívásokról. Érdekelne, hogy ez az általány alapú visszatérítési módszer hogyan működik, illetve hogyan lehet javítani ezt az arányt, miért csökkent 47%-ra 2009-ben ez az arány. Biztatónak tartom, hogy 2010-ben növekszik ez az arány. Érdekes volna megtudni, hogy 2009-ben vajon mi történt. És a kis és középvállalkozásokra is vonatkozik egy kérdésem. A bizottság mit tervez, mivel kívánja javítani a KKV-k hozzáférését a hetedik keretprogramhoz, más finanszírozási forrásokhoz, terveznek-e más programokat annak érdekében, hogy a kis és középvállalkozások hozzáférhessenek a finanszírozási forrásokhoz. Köszönöm szépen, Ayala Sanders asszony. Köszönöm, elnök úr. Szeretnék köszönetet mondani a biztos asszonynak a tájékoztatásért a kérdőív kapcsán, illetve arra, hogy ilyen sok adatot közölt velünk, az összehasonlítás is nagyon hangsúlyos volt és nagyon hasznos ami a komplexitást illeti, a tagállamok szintjén, a támogatások szintjén, illetve beszélt a hitelekről is. anélkül nem panaszkodhatunk a bürokráciáról, hogy tudnánk, mi is történik a tagállamokban. A tudományos közösségnek is szembe kell néznie a gazdasági, pénzügyi világ komplexitásával, amikor mondjuk egy kölcsönt kérnek, vagy egy támogatást. Ezért nagyon fontos, hogy általánosságban meg tudjuk oldani ezt a problémát. Kérdésem is volna, az összehasonlítást már kifejtette, összevetette a kutatási központokat, amelyek felhasználják a támogatásokat, és ott láttam különbségeket, vagy jó gyakorlatokat, érdekes jó gyakorlatokat, és ezeket lehetne a pénzügyi mechanizmusokhoz igazítani, amelyeket a bizottság irányoz elő a finanszírozás területén és a fejlesztés, a know-how tekintetében, hiszen mindannyian elismerjük, hogy egy példaértékű know-how nagyon értékes lehet. Most egy olyan helyzetben találjuk magunkat, amikor az a kapacitás, hogy ellenőrzési menedzsment módszereket dolgozzanak ki, amelyek megfelelően hatékonyak egy ilyen komplex és érdekes keretprogram esetében, tehát ebből nem köz, következik-e egyfajta hiányosság lehetősége az ellenőrzés területén? Pontosítást is szeretnék kérdeni, kérni. Egészen eddig nem kaptunk százalékos számot a visszatérítésekről, nem volt egy ilyen visszatérítési rendszer, most ugye boldogok vagyunk, hogy meg lehetett határozni ezt a fajta visszatérítési kapacitást. Nagyon fontos, hogy most már van egy ilyen rendszer, amely működik, és így növekedett is a visszatérítések aránya. Természetesen ez felhívja a figyelmet a jobb gazdálkodás igényére, de talán ezekkel a rendszerekkel olyan pénzeket is vissza tudunk úgymond szerezni, amelyeket korábban nem terítettek vissza. Ebben az értelemben ez jó hír, hogy a bizottság ilyen rendszereket állított működésbe. Ezek olyan pénzek természetesen, amelyeket nem megfelelően, nem a célnak megfelelően költöttek el, vagy nem megfelelő szabályos módon kapták ezek a kedvezményezettek a támogatásokat. Actually, úr, a támogatások átfutási idejével kapcsolatos kérdésemre már válaszolt a biztos asszony. Köszönöm szépen, elnök úr. A kutatási közösség a világ egyik legjobban működő szervezete, és az Európai Unióban kiválóan alakulnak a kutatások. Szeretnék köszönetet mondani a biztos asszonynak. Még nem volt hivatalában a meghallgatás idején, de amikor hozzászólt ehhez a témához, akkor ígéreteket tett, és ezeket be is tartotta. Valóban hiteles politikus, tehát tettek követik a szavait. Úgyhogy köszönjük szépen! Két dologhoz szeretnék hozzászólni. Az elfogadható hiba arány az egyik kérdés délelőtt már napi rendünkön szerepelt. Mekkora az elfogadható hibarány? Ez egy gazdálkodási szempont. Az Európai Unió irányítási szempontja. A lényegességi küszöb az ellenőrzések során is szerepet kap, amikor a számvevőszék vizsgálja ezeket a problémákat. Részint fordítási szempontok is felmerülnek, mert angolul materiality a szakszó, lényegesség, ez is ugyanazt fogalmazza meg, hogy az elfogadható feletti kockázat számít lényegesnek. Párbeszéd keretében kell megfelelő megoldást találni a jövőre nézve, és a bizottságot, illetve a pénzügyi szolgálatot kérem arra, hogy tisztázzuk a félreértéseket a kutatók, illetve az EU között. A harmadik észrevételem a következő pénzügyi perspektívákról folyik az egyeztetés. Hogyan érzékeli a tagállamok hozzáállását ebben a vitában? Nem is annyira a mentesítésre gondolok, hanem hogy európai szintre emeljük a kutatási tevékenységeinket. Mert mindenféle finanszírozási szempontok merülnek fel az Európai Unió tagállamai, nem feltétlenül a kutatást, illetve egyes szakpolitikákat európai szintre emelni, szerintem pedig erre van szükség. Elnök, Köszönöm végül, de nem utolsó sorban. Ingeborg Gressle asszonynak adom meg a szót. Igen, köszönöm szépen valóban a szót, és az elfogadható hibakockázat a vitánk tárgya. És én úgy gondolom, hogy ez a bizottság számára fontos szempont, és nem a kedvezményezettek számára. Ugyanolyan bürokratikusnak tűnik az eljárás a kedvezményezett számára, mint a múltban. És nincs elég mozgástér az értékelés során. Hogyha ebből szeretnénk egy előremutató megoldást kidolgozni, akkor esetleg 3%-ot állapíthatnánk meg, de akkor felvetődhet a kérdés, hogy miért nem 4% ennek a szintje. Hogyha rögzítettük a szintet, az olyan, mintha két állású forgalmi lámpát vezetnénk be, vagy zöld, vagy piros. Szerintem jobb megoldásra lenne szükség. Hogyha a költségvetési rendelet felülvizsgálatát tekintjük, ennek én vagyok az előadója, ennek a nagyszabású munkának, ez az én szerencsétlenségem, és van néhány olyan szabály, amely a kutatási területet szabályozza. Ezek közül többet el is tudunk fogadni. Viszont meglepő számunkra az, hogy hiányzik az ambíció a tekintetben, hogy áramvonalasabbá tegyük a kutatásra irányadó szabályokat. Az egyik probléma a kutatás területén az, hogy különböző szinteken rétegeződnek ezek a szabályok. Úgy tűnik, hogy az ágazati felépítés érvényesül, ágazatonként akarunk szabályozni, ez pedig felesleges, amikor általános keretet készítünk. Aztán részvételi szabályokra lenne szükség, és nagyon messze állunk ezektől. De az ön gondolataimat is szeretném meghallgatni. Elnök, biztos asszony, öné a szó. Köszönöm szépen. Azzal kezdeném, hogy a kérdések sorrendjében megpróbálok válaszolni. Először a visszatérítések rendszerével kapcsolatosan milyen további intézkedéseket tervezünk a visszatérítések területén. Volt egy közleményünk, a korábbi bizottság kiadott 2009. decemberében egy közleményt, az akkori biztos intézkedéseket tett, hogy lényegesen leegyszerűsítse és felgyorsítsa a visszatérítéseket, különösen az audit eredmények extrapolálásával. Ezeket kiterjesztették nem auditált területekre is, hogyha ott is szisztematikus hibát találtak ahelyett, hogy részletesen újra kellene számolni a költségeket szerződésenként, most általány arányokkal számolhatnak a korrekciók esetében, és megfelelő eredményeket hozott ez az új rendszer. A bizottság egy úgynevezett globális visszafizetési felszólítással dolgozik majd, újra fogjuk kategorizálni a jogosultságokat egyetlen visszatérítésbe. Ez egyszerűsíti az eljárást a bizottság és a kedvezményezettek számára is. A kis és középvállalkozásokért mit tudunk tenni? A kis és középvállalkozások nagyon fontos prioritást jelentenek a bizottság számára. Azért, mert ők az európai ipar gerince, azért, mert általában ők panaszkodnak a legtöbbet az egyszerűsítés hiányára. Az általános egyszerűsítés mellett olyan intézkedésekre van szükség, amelyek kifejezetten a KKV-kat vonzák eh, ehhez a programhoz. A 15%-os szintet még nem értük el, bár már közel állunk hozzá, és eh, speciális felhívásokat adunk ki olyan területeken, amelyek kifejezetten a KKV-k éreklődési körébe tartoznak. Ez nagyon lényeges, illetve az, hogy célzott intézkedéseket alkalmazunk, amelyek segítik a KKV-kat, hogy visszatérhessenek ehhez a programhoz, illetve újakat is szeretnénk megtalálni. Végső soron, ha több KKV vesz részt a kutatási programokban, ehhez egyszerűsítenünk kell. Ezt a szakbizottság minden tagja említette. A legutóbbi eset óta, múlt február óta az derült ki, hogy a legkomplikáltabb dolog a bizottság számára az, hogy egyszerűsítsünk, ez a legösszetettebb feladatunk, hiába tűnik ez paradoxonnak. Az elődeim, különösen Potocsnik biztos úr sokat dolgozott a, az egyszerűsítési össz, komponensek kialakításán, és ez most már a legfontosabb prioritások közé tartozik politikailag. Február 4-én az Európai Tanács tárgyalni fogja ezt a kérdést, és a parlament elnöke, Buzek úr is ott lesz, és a munkatársaitól úgy tudom, hogy nagyon kemény álláspontot fog elfoglalni ezen a területen. Az egyszerűsítés következetességet is jelent a bizottság egészében. Például, hogyha valaki kedvezményezett, és különböző főigazgatóságokkal tart kapcsolatot. Nagyon fontos, hogy következetesen kommunikáljanak ezek a főigazgatóságok, már ami a, a programok megvalósítását illeti, illetve a későbbi programkezelést. Az új főigazgatóság, a főigazgató és a többi főigazgató is nagyon sokat dolgozik ezen a fajta következetességen. És úgy gondolom, hogy ez nagyon lényeges tényező. Ezt üdvözölni fogják a KKV-k, és minden résztvevő is üdvözölni fogja. Az elfogadható hiba arány semet biztos sal együttműködésben dolgozunk ezen. Számára ez nagyon érdekes terület, de ez minden kutató számára nagyon fontos az Európai Unióban, és tudom, hogy voltak félreértések ezzel kapcsolatosan, nagyon sokat dolgoztunk ezen a szolgálataink is, hogy megpróbáljuk ezeket a félreértéseket tisztázni. És számunkra nagyon fontos, hogy szorosan együttműködjünk ennek a szakbizottságnak a tagjaival is, hogy ezt a problémát megoldjuk. Az, hogy a tagállamok pénzügyi problémákkal néznek szembe, és szeretnék a nemzeti kutatási költségvetésüket összevonni az Európai Bizottság által biztosított forrásokkal. Nagyon fontos megérteni, hogy az európai kutatási térséget 2014-ig ki kell építenünk. Nagyon nagy a szétforgácsolódás, sok a párhuzamos erőfeszítés az Európai Unióban, és hogyha megvizsgáljuk a tagállamokat, azokat, amelyek nagyon szigorú pénzügyi reformokon mennek keresztül költségvetési megszorításokkal. Ezen tagállamok esetében is igaz az, hogy vagy szinten maradt a kutatási ki adások szintje, vagy pedig akár növekedett is. Nagy tagállamokról beszélünk, Németország, Franciaország, ezekben az esetekben jelentősen növekedett a kutatási kiadások aránya a legutóbbi költségvetésükben. Finország példájára tudjuk, tudok csak hivatkozni, 90-es években súlyos gazdasági nehézségekkel találkoztak, és tudatosították, hogy a kutatás az a terület, amely a növekedést elősegíti, ezért erre többet kell fordítani. A tanácsban a kutatási miniszterekkel is egyeztettünk erről, hogyha a miniszterelnök, és ezt tapasztalatból tudom, úgy dönt, hogy ez stratégiailag fontos terület az ország jövője szempontjából, de ha ez nem kapja meg a támogatást a többi minisztertől, akkor nem tudunk sikerre számítani. Ugyanígy az Európai Tanács, a február 4-i tanács nagyon fontos lehetőséget jelent, hogy világos jelzést adjunk arra, hogy a kutatás és az újítás, az innováció a gazdasági politika része. Nem kis eszközökről van szó, vagy egy részterületről, hanem gazdasági politika magában, a saját jogán. Ezért nagyon, amikor szigorú gazdasági reformokat élünk át, reményt kell adnunk az európai állampolgároknak, és mivel nagyon sok a büntetés általában gazdasági téren, akkor meg kell mutatnunk, hogy van fény az alagút végén. Ez a jelzés az európai állam és kormányfők részéről nagyon jelentős lesz a pénzügyi, illetve a költségvetési rendelet felülvizsgálata. Ezzel kapcsolatosan értem, hogy milyen nehézségeket vetesz fel, és biztatnék mindenkit arra, hogy dolgozzunk ezen közösen. Itt lehet további egyszerűsítést elérni, de csak akkor, hogyha a költségvetési rendeletet is felül tudjuk ennek értelmében vizsgálni. Lehet, hogy van, aki úgy érzi, hogy nem vagyunk eléggé ambiciózusak. A zászlóshajó kezdeményezések között az egyik legfontosabb elképzelés az volt, hogy nagyon ambiciózusak legyünk. Nem csak a bizottságra vonatkozik ez, hanem a parlamenttel és a tanácssal való együttműködésben is szerettünk volna támogatottságot szerezni ennek az ambiciózus tervnek, és ezt valódi szakpolitikává lefordítani. A KKV-k továbbra is legfontosabb prioritásként szerepelnek, a 15%-os célt el fogjuk érni, célzott intézkedésekkel annak érdekében, hogy a KKV-kat visszavonjuk, vissza a keretprogramba, vagy újakat tudjunk bevonni. Úgy vélem, hogy választattam a legfontosabb kérdésekre, és tudom, hogy nem beszélhetek örökké, de a KKV-kkal kapcsolatosan az Eurostars program nagyon hasznos volt, ezt tovább szeretnénk folytatni, továbbfejleszteni, és azt is gondolom, hogy jelen voltam a Nobel-díj átadóson, átadáson, amikor a diakat átadták, és amikor Gaim professzor a beszédét elmondta, az támadás volt az Európai Unió ellen, nem volt valami kellemes alkalom. A bürokráciát támadta, én nem szeretnék még egyszer ilyen helyzetbe kerülni, és szeretném azt biztosítani, hogy az európai biztosi tisztem ellátása során olyan munkát tudjak végezni, amely valódi egyszerűsítést jelent a kedvezményezettek ezrei számára. Köszönöm. Köszönöm szépen, biztos asszony. Azt hiszem, ez nagyon jó célkötőzés. Most nézek itt körül a teremben, hogy mindenki elégedette a választal, amit a kérdésére kapott. Hát most nézem itt a kollégákat, a kollégák szemébe nézek, elégedettek-e. A biztos asszony még itt van, tehát még lehetne egy-két kérdést feltenni, Ingeborg. Ö, igen, köszönöm. Én szeretem a politikai beszédeket, elnök úr, de kellene, hogy legyen ezek mögött valami érték is. Biztos asszony. A probléma a szabályok tömkelege, különböző rendeletek, a szabályok különböző alkalmazása, az a tény, hogy rengeteg szabály van, ez egy dolog. De a másik dolog az, hogy ezek ellentmondásosak. A költségvetési rendelet, illetve a részvételi szabályokra vonatkozó rendeletek ellentmondanak egymásnak ezt önöknek kell megoldani ezt a problémát, és az önigazgatósága még nem tett se, főigazgatósága még nem tett semmit. Sőt, a nyolcadik keretprogrammal kapcsolatban a 2014-es év után megint az ágazati rendeletekre fognak alapozódni ezek a szabályok. Megint ellentmondások lesznek, a költségvetési rendelettel, és megint rengeteg problémát és plusz terhet okoz ez. Hát ezt nem lehet így folytatni. Amíg ezt a, a problémáknak ezt a gyökerét nem kezeljük, nem oldjuk meg, addig nem lehet semmi mást elérni. Az összes további probléma, rengeteg szabály, tömeg van itt, amit figyelembe kell venni. Az Európai Szociális Alap. Azt hiszem másfél oldal az, amit a pályázók megkapnak, a kutatási témákban viszont egészen könyvnyi, sőt több könyvnyi szabálytömeget kell elolvasni a pályázóknak. Hát ez sokkal bonyolultabb, összetettebb. Beszéltünk itt az elfogadható hibakockázatról és egyebekről, mindez nem fog semmit érni, ha a problémák gyökerét nem kezeljük. Köszönöm. Köszönöm szépen, mondja az elnök úr. Azt hiszem, hogy talán a két hölgy kimehetne, és megvitathatná ezt négy szem közt, hiszen itt egy kis politikai megjegyzést is hallottunk, de megadom az előadónak a szót. Köszönöm, elnök úr, mondja az előadó, nekem más a megközelítésem. Engem lelkesít az ön elkötelezettsége, biztos asszony. Én látom, hogy ön valóban megkívánja változtatni a dolgokat. És mi pont ezt várjuk, hogy a kutatási politikán belül legyenek alapvető változások. Én látom azt is, hogy önnek megvan a tapasztalata, hiszen korábban a számvevőszék tagja volt, és most olyan helyzetben van, olyan pozícióban van, hogy igen, komolyan nekiállhat, neki gyűrközhet ennek a feladatnak. A parlament is elkészítette a jelentését, kiváló anyag, ez itt van az asztalon. Hát kollégánk is ugye miniszter volt, tehát tulajdonképpen a fele Ingeborgtól származik, de mindegy. Mikrofonon kívüli megjegyzések Eszlevasszonytól. asszonytól. Az előda folytatja, én nem Baden-Württembergből érkeztem, nem, pláne nem Württembergből, ahonnan Inge származik, de mégis nagyon sokan keményen dolgoznak, és mégis pessimisták végén. De én szárföldről érkeztem, mi nagyon örülünk, ponvivánok vagyunk, optimistaként éljük az életünket. Én azt hiszem, hogy ön biztos asszony igenis sikerre viheti ezt. És szerintem, amit ön elmond a kockázat megosztó pénzügyi eszközről, nagyon jó. Én biztosíthatom önt arról, hogyha ezek a pozitív dolgok, amelyekről beszélt, ez a sokszorozó hatás, hogy szinte minden egyet befektetett euró után 40 másik keletkezik, és majd erről is fogunk vitázni, az Európai Beruházási Bankról már beszéltünk ma délelőtt, tehát a lényeg az, hogy ez egy fantasztikus hatás, ez hatalmas, többszöröző hatása van ennek a beruházásnak, tehát azt kellene átgondolni, hogy a jövőben hogyan lehetne az erőforrásokat hatékonyabban felhasználni, összeolvasztani. Nem biztos, hogy mindent vissza kellene szednünk, talán be lehetne ide olvasztani a támogatásokat, az ösztöndíjakat, és hatalmas pénzösszeg állna rendelkezésünkre. Gondoljuk arra, hogy 50 milliárd a piacnak, de mondjuk a természetesen hatalmas egyszerűsítéseket kellene ennek érdekében végrehajtani. Most tartunk a félidős felülvizsgálatnál, tehát a kutatás, európai kutatási politikák félidős felülvizsgálatánál, és valóban a lényegi pontokig kell ásnunk. Én nagyon örülök, hogy a biztos asszony eljött ma ide hozzánk, és azt mondta, hogy készen áll erre a paradigmaváltásra. Az ön elkötelezettsége, az ön szenvedélyes elkötelezettsége, amiről itt tanúbizonyságot tett rám, nagyon jó hatást gyakorol. Ha ön így dolgozik tovább, akkor el fogja érni az eredményeket, és én nagy örömmel együttműködök önnel. Mondja az elnök úr, hogy választathat a biztos asszony, ha kíván. Nagyon röviden, mert persze hogy ennek lesznek következményei a keretprogramra vonatkozóan. A hatos keretprogramban 2200 auditot kellett végrehajtanunk. Hogyha a 2%-ig eljutunk, akkor 5200 auditot kell végrehajtani. Ez ennek a következménye. És hát igen, a komplikációk, a bürokrácia, ez a hatalmas adminisztratív terhelés, ezt tudják, ez nem csak egyik napról a másikra keletkezett, senki nem ezt akarta. Nem ez volt a cél, hogy egy ilyen adminisztratív rémálomba torkoljon ez az egész de az egyes keretprogramok végrehajtása során ugye mindenből mindig maradt valami. A tanács, a parlament és a bizottság együtt kell, hogy vállalja ezért a felelősséget, és együtt kell dolgoznia a három intézménynek annak érdekében, hogy ezeket az administratív terheket csökkentsük. És sajnálom, ha azt gondolják önök, hogy ez egy politikai beszéd. Ez nem politikai beszéd volt. Ugyanúgy, hogy Hacimarkaki szúr mondta, én valóban szenvedélyesen um, érintett vagyok. Láttam a saját szememmel az elmúlt hónapokban, hogy a kutatók a tudományos kutatók mennyire hevesen reagálnak ezekre a kérdésekre. A német belpolitikai ügyekre és a tartományok közti különbségekre nem reagálok, azt hiszem, hogy ez még, éve, még bennél is bonyolultabb, mint a kutatási keretprogram. Inkább a kötelezettségvállalásomra hat térjék vissza. Ezzel a szakbizottsággal nagyon szorosan együtt kívánok működni, hogy megtaláljuk a megoldásokat, és hogy pontosan azt csináljuk, amit a képviselők mondtak. Csökkentsük a bürokráciát, egyszerűsítsünk. Az én meggyőződésem az, hogy a közös stratégiai keret az, ebbe az irányba tett első lépés, és az is a meggyőződésem, hogy a költségvetési rendelet megszabja a kereteket a közös szabályoknak, és ez nagyon fontos lesz. Úgyhogy én arra ösztönözném önöket, hogy folytassák ezt a munkát, és az biztos, hogy az én támogatásomra számíthatnak, ugyanúgy, mint a számbevőszékére. Köszönöm. Eh, eh. Köszönjük szépen, biztos asszony. Ez az első alkalom, hogy részt vesz egy meghallgatáson itt a szakbizottságunkban, amióta hivatalba lépett. De a számvevőszéknél dolgozott már, tehát van tapasztalat ezen a téren. Köszönöm szépen a részvételt, illetve amivel a munkánkhoz hozzájárult. Nagyon hasznos volt ez az eszmecsere. Most a biztosok meghallgatásának a végére értünk. Az előadók rendelkezésére áll az összes információ, és egy jelentést tervezetet kell, hogy alkossanak hetedikéig ez a határidő. A politikai szövetségek alakítása remélem nem okoz belső német nézeteltéréseket. Hát akkor a belső belga nézeteltérésekről is szót ejthetnénk, és az aztán nagyon hosszú vitát eredményezne. Lezárjuk a napi rendi pontot. Köszönjük szépen, biztos asszony. Most egy perces rövid szünetet tartunk, hogy a biztos asszony elhagyhassa az üléstermet, és aztán folytatjuk majd az utolsó lényegi rendi ponttal, a költségvetési rendelettel a munkát. Ik zou, eh, ik zou willen starten. Folytassuk az ülést. A néppárti eh, frakciót képviselő eh, tagokat kérdezem, vagy legalábbis a munkatársak. Rivellini úr részt fog venni? Csatlakozik? Mert Ingeborg a Költségvetési Bizottság előadója, a mi részünkről pedig Rivellini úr. De a koordinátori ülés számára is jó néhány témánk van. Kezdjük el, hogyha Rivellini úr később megjelenik, akkor az csak annál jobb lesz. Nézzük a frakcióknak a témáit és aztán zárjuk le ezt a témát. A koordinátorok ülése fél hatkor kezdődne, de hogyha gyorsabban végig jutunk ezen a témát, nem hogyha azonnal ezután a pont után a koordinátorok ülésével folytatnánk. Hogyha a politikai frakciók úgy látják, hogy nincs itt a koordinátor a részükről, akkor kérem, hogy érjék el menet közben, értesítsék, hogy jöjjön minél előbb, hogy a koordinátorok ülését, amelynek jó sok rendi pont amely előtt sok napi rendi pont áll. El tudjuk kezdeni. Ingeborg, a 12-es napi rendi ponttal kapcsolatban átadom a szót. Köszönöm szépen a szót. Úgy gondolom, hogy a feladat megosztás teljesen világos volt. Elnézést, hogyha e- ezen módosítottunk, de karácsony előtt egy nappal kaptuk meg a frissebb szövegváltozatot, karácsonyi ajándékként a 28015-ös, illetve 2010-es e, 0815 jelzésű dokumentumról beszélek. Ez az úgynevezett átdolgozott bizottsági anyag. Három év volt a felülvizsgálatra kitűzött e, határidő, még csak hét hónap e, telt el ebből, és nem tudtunk megállapodni ennek az elkezdésében, ameddig a felővizsgálat kontra átalakítás kérdését nem rendeztük. Sok módosításra van szükség, tehát úgy gondoltuk, hogy jobb, hogyha nyitva hagyjuk a lehetőségeket. Itt valóban átfogó reformról van szó, mert a 190 cikknek több mint a felét módosítottuk. Tehát a bizottság részéről nagyon hosszú kívánságlista áll előttünk, illetve egy csomó új intézkedést is bevezettünk. Bevezetésképpen annyit szeretnék elmondani, hogy amit ebből kiemelnék, az, az új intézmények, illetve szervezeteknek a köre, és a költségvetési rendelet alkalmazási hatája is változik mit tesz a bizottság tulajdonképpen. Jobb lenne, hogyha eh, nem csak egyfajta vidám parkként használná, vagy játszótérként ezt a szöveget, hanem eh, komolyan elkezdené vele a munkát. Aztán az Európai Beruházási Bank, az EBB ügye, amelynek a mandátumát ugyancsak a költségvetési rendelet határozza meg. Több helyen újdonságokkal találkozunk a szövegben. Aztán a pénzügyi eszközök tekintetében Saci Makakis úr lefektette számunkra, illetve vázolta azt a lehetőséget, hogy 5 milliárdból a piacon 50 milliárd generálódhat, de hát ez kockázattal is jár. És az Európai Unió költségvetését ennek fényében kell értékelni. Valamiféle garanciát, biztosítékot szeretnénk. Nem tudom, hogy ez így lehetséges-e, hiszen az Európai Uniónak a költségvetését nem azzal a célral készítjük, hogy nagy megtérüléssel befektetővé, beruházóvá tegyük az uniót. Tehát érdemes lenne egyszer kellő időt rászánni, és átnézni ezeket az ügyeket a 23-as, 24-es cikkel szeretném kezdeni az ismertetőt. Ezek a régi cikkek újak veszik át a helyüket. Itt átcsoportosításokat láthatunk. Szeretnénk, hogyha a jelenleg átcsoportosítások rendszere maradna, ami pedig az értékeket illeti. Itt a tényleges bizottsági döntési hatáskör 25%-ról 30-35%-ra nőne, aztán a hibáknak a kockázata az elfogadható szint irányítási szempontból arra van, hogy a parlamentnek rögzítenie kellene a küszöbértéket, és ellenőriznie annak a betartását. Tehát mindezt figyelembe véve a mentesítés szempontjából további információkra van szükség, és a küszöb értéket rendszeresen ellenőrizni kéne a bizottság adatszolgáltatása alapján. Aztán a, a költségvetési rendelet lényegét érinti a közvetett vagy közvetlen, illetve a közös irányításnak az ügye. Öt irányítási forma van jelenleg, például nemzetközi intézményekkel együtt, aztán a közös, a közvetlen, a közvetett irányítás ezt el egyszerűsíteni kettőre a bizottság, közvetett vagy közvetlen irányításra. És például a közös irányítás az a közvetett kategóriába tartozna. Azt a biztostól kellene megkérdezni, hogy az ő szakembereik melyik területen működnek majd, illetve milyen feladatkört kapnak. Azután az ügynökségeket kivették ebből a körből, az ügynökségek a mentesítés hatája alá tartoznak, tehát nem is a bizottság felé, hanem felénk kéne, hogy felelősséggel tartozzanak. Ezzel komoly hatáskört ruháznának át ránk. Én kritikusan szemlélem ezt, mert nem vagyok benne biztos, hogy abban a helyzetben vannak, amelyben ez lehetséges. Úgyhogy adunk majd egy ajánlást a bizottságnak erre nézve. Aztán, hogyha a számviteli elszámolási területet nézzük, és a mentesítésen kívül még a következőket kell tekintetbe venni. Azt vizsgáljuk, hogy milyen információkra lesz szükség a költségvetés meghatározásához. A bizottsági szolgálatok nagyon sokféle bemenő adatot alkotnak meg, és a titkárságnak is tisztáznia kell ezeket az ügyeket. A költségvetéssel foglalkozó előadó így tudja elvégezni a munkáját. Aztán konszenzusra kéne arról jutni, hogy a pénzügyi eszközök területén mit szeretnénk. A jelenlegi felállásban komoly engedmények történtek az EBB sokféle megoldással élhet, akár a Kajmán szigeteket is igénybe veheti, vagy adóparadicsomokat az EBB oda is folyósíthat pénzt. És hogyha ezzel a megoldással élnek, akkor erről tájékoztatniuk kell bennünket. A költségvetés végrehajtása terén hogyha az ember az egyenlet mind a két oldalával foglalkozik, akkor ez lehetetlenség. Azután a parlament kérésének nem feleltek meg a a következő területen, a Trust Fund területen. A, a kezelői alapok esetében. A vagyonkezelői alapok területén úgy gondoljuk, hogy ez a bizottság felelősségét körébe tartozó feladat. Nekik kell ezt kezelniük de ennek a mozgástere rendkívül korlátozott, ez csak humanitárius felhasználásra jogosít. Aztán a költségvetés végrehajtását, illetve fölmerül az a kérdés, hogy a kezelői alapokat a költségvetés részeként kezeljük-e. Sokkal részletesebb szabályozás érvényes rájuk, mint egyéb kérdéskörökre. Ami meglehetősen érdekes, de kiderül, hogy hogyan alakul ez majd. Aztán a módosításokról annyit mondanék, hogy a kutatásokra vonatkozó költségvetési rendelet ugyancsak felvet fontos kérdéseket. Vannak kiemelendő szabályok, amelyek tisztázó jellegűek, illetve segítik a kutatóknak a munkáját is. A helyzetkép pillanatnyilag azt mutatja, hogy azok a módosítások, amelyeket a bizottság terjesztett elő, megduplázódnak a mi módosító indítványainkkal. A munkacsoportunk megtartotta az üléseit, és a legutóbbi arról beszéltünk, hogy milyen irányítási módozatok, illetve a közös irányítás hogyan működhet, és a pénzügyi eszközökről is szótejtünk, majd valamint a közös pénzügyi gazdálkodás, erőforrás gazdálkodás témájáról. Egy új rendszer alakul ki, és az ellenőrzések rendszere egyszerűsödik, egységes lesz. A struktúrális alapok, illetve a mezőgazdasági terület egy egységes ellenőrző hatóság égisze alá kerül. Az Európai Számvevőszék pedig konkrét észrevételeket tett ennek a hasznosságára. Aztán a számvevőszék egyéb problémákra is kitér a tanács munkacsoportjára többek között. Ezen az úton kéne tovább haladnunk, de tisztázzuk körültekintően, hogy kinek mi a feladata és felelősség a rendszerben. Az a fő kérdés, hogy ki fogja akreditálni a kifizetés ügyében döntéshozó tisztviselőket, és hogy a bizottság hol helyezkedik el majd ebben a nagy képletben minél korábban bele kellene folynia, és nem csak egy késői szakaszban, amikor legfeljebb be tudja fagyasztani a kifizetéseket. Mindezt az érintettekkel kéne egyszerűs egyeztetni, megvizsgálni, hogy a tagállamok hogyan hajtják ezeket végre, eszmecseréket tartani velük. Elnézést, csak ilyen állapotokról tudok beszámolni, hiszen folyik a munka ebben a fontos kérdésben. Van ugyan tervünk, de még nem tudjuk, hogy az a ház, amit építünk, az három vagy négy emeletes lesz-e. Szeretnénk minél gyorsabban előrelépni és megalkotni a jelentés tervezetét. Mert hogyha a lényegre, a konkrétumokra térünk rá, ami a munkánk lényege, minél részletesebben dolgozunk, annál inkább föltárul a lényeg. 50-60 módosítást vetettünk már papírra, de nem is igazán ez a probléma amikor a nagyobb kérdések merülnek föl, vagyis például a közös irányítás és ellenőrzési rendszereket hogyan alakítják, és milyen ellenőrzési rendszereket vezetnek be a közvetett irányítás esetében az ügynökségekkel, hogyan végezzük a munkát, ezeknek a mentesítését kivégzél, vagy a pénzügyi eszközöket hogyan kezeljük, a kezelői alapok befektetéseivel hogyan gazdálkodunk, és hogyan fogalmazzuk meg az, az elfogadható hibaszintet, anélkül, hogy bürokratikussá válnánk, és valóban értéket jelentene a plusz információ. Tehát ezek szakmai kérdések is, amelyeket részletesen vizsgálni kell, elnök. Köszönöm szépen. Eh, Talán az 51-es szabályt alkalmazhatnánk, a két szakbizottság együtt szavazna erről a kérdésről, ezt még formálisan meg kell erősíteni. Én ilyen munkamódszerrel dolgoznék legszívesebben. Ki szeretne még szót kérni? Makakis kolléga, Ayala Sander asszony. A bizottságra pillantok. Esetleg ők is szeretnének hozzászólni a kérdéshez. Ha igen, akkor erre is van lehetőség. Tessék parancsolni. Köszönöm szépen. Gressler asszonynak szeretnék elsősorban köz, köszönetet mondani, akik a munkacsoportban mm, Rivellini úrral együtt nagyon aktívan dolgoztak ezen a témán, nem irigylem őket egyáltalán. Tudom, hogy ez a munka nagyon jó kezekben van. Rivellini urat nem láttam olyan gyakran, de önnél nagyon jó helyen volt ez a dosszié. Ezt az egész kérdéskört nem Németország szempontjából kell megvizsgálni, itt közbeszól az elnök. Minden esetre ezt a pénzügyi tervvel összefüggésben kell vizsgálni. Egy stratégiai ülés is volt a Költségvetési Ellenőrzési Bizottság részvételével, és fel kell tárni azt, hogy mik a közös álláspontjaink. Júniusban, júliusban a bizottságnak az első javaslatát meg kell tennie a pénzügyi perspektívákra nézve, és azért még vannak nyitott kérdések, ami a pénzügyi eszközöket illeti. Ma délelőtt volt egy megbeszélésünk, amikor az EIB-t vizsgáltuk, Odi úr a jelentését bemutatta e tekintetben, és ezután egy nagyon érdekes vita folyt arról, hogy a jövőben az EIB-t hogyan kezelhetjük. Ennek nagyon fontos szerepe van, nagyon prudensen, nagyon körültekintően kell eljárnunk a beruházási bankkal kapcsolatosan, hogy nehogy a Cayman-szigeteken kössön az is ki. Ma délelőtt úgy gondolom, hogy konszenzusra jutottunk ebben a témában, ami az új európai felügyeleti infrastruktúrát vagy szerkezeteket illeti, ez is nagyon lényeges kérdés, ami a pénzügyi eszközöket illeti, itt korlátokat vezettünk be, ez egy kicsit idejét múlt megközelítés. A jelenlegi eljárásokban, ahogyan most megfogalmazták ezeket, nagyon nehéz szabályszerűen eljárni. Hogyha a hatékonyságot nézzük, vagy a számviteli módszereket, itt is nehézségekkel találkozunk. Az EIB nek feketén-fehéren be kell számolni a számairól, de a végrehajtás nem annyira hatékony. Egy alapvetőbb vitára van szükség. Örülök, hogy Veszer asszony, Gressle asszony foglalkozik ezzel a kérdéssel, ami az auditálást illeti. Az 56. cikk az előző változatokban nagyon érdekes téma, remélem a bizottság tud erre reagálni arról van itt szó, hogy független audittestület jönne létre. Ez hogyan állna fel? Kik volnának a tagjai? Nemzeti számvevőszékek tekintetében lehetséges, hogy függetlenül beavatkozzanak, de akkor titkáznunk kell, hogy a nemzeti számvevőszékek továbbra is független szervezetek-e? vagy pedig az Európai Számvevőszéktől kapnak utasításokat bizonyos esetekben, amikor eh, ilyen jellegű auditokat kell végezniük. Ez nagyon érdekes kérdés, talán a bizottság tudná ezt pontosítani. Köszönöm szépen, Ajala Szender asszony. Eh, Köszönöm szépen, elnök úr. Szeretnék köszönetet mondani Gleszre asszonynak munkájáért és remélem, hogy arra is lesz lehetőség, hogy a bizottsággal tudunk párbeszédet folytatni, illetve Rivellini úr is csatlakozik majd ehhez. Szeretnék a javaslatról szólni néhány szót. Ezen Greszle asszonynal együtt dolgoztunk, illetve a Költségvetési Bizottságbeli kollégákkal. Ez egy új eszköz a javaslat erről beszél. Nagyon fontos, hogy ez nyitott maradjon. Az nagyon fontos, hogy a bizottság olyan javaslatot tegyen, amelynek alapján felül lehet vizsgálni azokat az aspektusokat, amelyek erre szorulnak. Ez jó lehetőség arra, hogy megvizsgáljuk, milyen eredménye lesz a parlamenti szavazásnak, és ez egy eszköz lehet a költségek jobb kezelésére, illetve a költségvetés előzetes vizsgálatára, valamint annak az utólagos vizsgálatára, ami kevésbé volna költséges, már ami a rendszereket, illetve a személyzeti és intézményi erőforrásokat illeti az egyszerűsítés is szóba került, a végső kedvezményezettek sokszor jelzik, hogy a rendszerek túlságosan komplexek, és ez nagy hiba kockázatot jelent. Ez okozza a legtöbb hibát ő szerintük, nem a csalások, nem a szabálytalanságok, vagy a rossz akarat, hanem egyszerűen a rendszer összetettsége miatt következnek be ezek a hibák. Ezért egyfajta következetességre van szükség. Már volt szó a következetességről, Gressler asszony is beszélt arról, hogy nagyon fontos meghatározni a többi rendeletet, amelyek erre a területre vonatkoznak, a kutatásra, vagy a transeurópai hálózatokra. Egyfajta dinamizmusra van szükség a költségvetési rendeletből eredően, amely elősegítené a következetességet. Végső soron a végkedvezményezettek azt mondják, hogy a tagállamoknál van a probléma, vagyis, hogy mások a szabályok a társfinanszírozásban nemzetállami és európai szinten, az űrlapok is eltérőek, a követelmények, az indoklások. Állítólag ebből is nagyon sok hiba merül fel. Ami az elfogadható kockázatot illeti, ezzel párhuzamosan egy másik vitát is folytatunk, és ennek a következtetést is le kell majd vonni, de az az aggályom, hogy és ezt Gressler asszony is megerősítette, hogy a jövőben kockázatot jelent majd ez a szemafor megoldás. Természetesen a parlamenti kollégák számára is nagyon lényeges a fokozott ellenőrzés, és hogy az egyszerűsítésnek része legyen a láthatóság fokozása. És ide kapcsolódik a kommunikáció is, ezt is egyszerűsíteni kell a nemzeti nyilatkozatok. Ezzel kapcsolatosan szeretnék kérdezni, erről nem volt szó, az származási ország kapcsolatosan a Költségvetési Ellenőrzési Bizottságban volt egy kolléga, aki azt javasolta, hogy az Egyesült Királyság javaslatát vagy módszereit is fogalm, fontoljuk meg, hiszen Egyesült, az Egyesült Királyság nagyobb önállóságot élvez költségvetési szempontból, mint például Spanyolország vagy Németország. Itt van egyfajta talibán módszer, és nagyon nagy a szigor az alkalmazásban, Látjuk, hogy mire vezetett ez a legutóbbi vizsgálódás. Sokaknak súlyos problémákat jelentett a költség összefoglalók vagy a nyilatkozatok benyújtása. Szeretném, hogyha erről többet tudna mondani. Ami pedig ezt a vitát illeti, a hitelek és a támogatások tekintetében, Szemakakis asszony is említette ezt, ezzel is szembe kell néznünk, és ezt előzetes vizsgálatoknak kell el alávetnünk. Látjuk, hogy milyen helyzetben vannak a bankok, milyen nehézségekkel néznek szembe, és hogy milyen finanszírozási nehézségeik vannak az intézményeinknek is ezért erre a területre nagyon nagy figyelmet kell fordítani. A befektetési beruházási bankról is sokszor esett szó a közösségi politikákban, és pozitív szerepet tölt be ez az intézmény finanszírozási lehetőségként, de ellenőrzését is biztosítani kell. Ami a közbeszerzéseket illeti, ez is felvehet, felvethet problémákat a bizottsággal együtt, a kritériumokat tisztázhatnánk talán pontosabban. Az ÁFA kérdésben, illetve a következetesség kérdésében is sok, sokat panaszkodtak a végső felhasználók, illetve kedvezményezettek, hiszen felvetették, hogy legitim megoldás -e áfát kivetni ezekre a költségekre, mert ez aránytalanná teszi a részvétel költségeit. Értem, hogy a bizottság szeretné az ügynökségeket kihagyni ebből a csomagból, hiszen ez még komplexebbé teszi a problémát. A bizottság segítséget kér tőlünk az ügynökségek ellenőrzésére politikai szempontból, nem pénzügyi szempontból, és ezt remélhetőleg meg is tudjuk nekik adni. Én nyitott vagyok a bizottsági javaslatokra. Köszönöm szépen. Eh, Köszönöm szépen a Jelszender asszonynak. Az előadó Rivellini, csatla, Rivellini úr csatlakozott hozzánk. Javaslom, hogy először Odi urat hallgassuk meg, és utána megadjuk majd önnek is a szót, Rivellini úr, végül pedig a bizottság következik. Odi úr! Köszönöm szépen! Az Európai Beruházási Bank, amely délelőtt már szerepelt, nos, az ezzel kapcsolatos módosítással összefüggésben azt mondanám, hogy az lenne a jó, hogyha az Unió részvényessé válna az EBB-ben, és közösségévé kellene tenni azzal a célral, hogy az Unió részvényese lehessen. A tanács nyilvánvalóan a tanács dönt majd erről, de a parlament is véleményt nyilvánít. Nem ez a megfelelő hely erre. Mert én magam se vagyok szakember ebben a témában, de a hosszú távú beruházás logikáját követve, amelyre itt a kontinensen szükségünk van, mindenféle apró beavatkozások, támogatások léteznek többféle finanszírozási módszerre A, elhangzott itt a Barózó, a Juncker, az Euró, illetve a, a projekt kötvényeknek a kérdése, és mindennek a kettes cím hármas fejezetében kellene a helyére kerülnie. Tehát egyrészt a több éves nagy falsúlyú támogatások vinnék igazából előre az Európai Uniónak az ügyét. A második észrevételem a következő. A mentesítés határidejére szeretnék egy kicsit kitérni. Most már 2011. januárjában eljutunk a 2009-es beszámolónak a mentesítéséig, és a parlament a számvevőszék jelentését a a világ összes hasonló struktúrájához hasonlóan dolgozza fel. A politikai ellenőrzést gyakoroljuk, ezt majd a második fél évben fogjuk megtenni, és az ellenőrzött év után egy éven belül meg kellene adni a mentesítést, le kéne futtatni ezt az eljárást március 31-e lenne a megfelelő határidő. És azt hiszem, hogy novemberre kellene a számvevőszéknek a jelen helyzetben beterjeszteni a jelentését, ez túl késő, mert le kell fordítatni, véleményezni kell. A számvevőszék feladata folyamatos feladat. Helyesebbnek tartanám, hogyha az első körben felmerült véleményeket már július környékétől novemberig folyamatosan elé, elénk terjeszthetni a számvevőszék, és akkor egy párbeszéd keretében dolgozhatnánk fel a mentesítést, mert nekem túlságosan szorosnak tűnik. Elnök, Rivelin úr, örülök, hogy ön is csatlakozott hozzánk. Grészle asszony, bevezette a témát, a legfontosabb kérdésekkel már foglalkozott a munkacsoport ülése alapján. De önnek is átadom a szót. Prima cosa, scusare. Köszönöm szépen, elnök úr. Első alkalommal elnézést kérek, mert az MV-ben a testszkenerek ügyében előadó vagyok, és ott szavaztunk. Hát egész egyszerűen fizikailag képtelenség, hogy két bizottságban legyek jelen egyszerre. Tényleg elnézést kérek a kollégáktól, az MV-ben kellett ott lennem a szavazásnál. Mielőtt még eh, a megjegyzéseimet elmondanám, hadd mondjam el, hogy Ódi úrral teljes mértékben egyetértek az időkeretekkel kapcsolatban. Az ellenőrzés erre vonatkozó időkeretek szerintem nagyon fontosak, és ez egy nagyon aktuális kérdés. De engedjék meg, hogy az új költségvetési rendelettel kapcsolatban elmondjam a következőket. Az 53-as cikk től kezdődően itt szereplő cikkekről szeretnék beszélni. Ezeknek a cikkeknek van egy fő jellemzője, a költségvetés végrehajtása, illetve az ellenőrzési rendszerek, a feladatok megosztása, különleges a, a bizottság, illetve a végrehajtási szervek között. Így a korábbiakhoz képest eltérés mutatkozik. Külső szervek is kaphatnak felelősséget és feladatokat, és éppen ezért nagyon fontos, hogy elgondolkodjunk az alapokról. Az első dolog a következő. Az biztos, hogy pozitív, hogy csökken az Európai Bizottság munkája. Az is pozitív, hogy az Európai Parlament befolyása a döntésekre csökken, az alapok ellenőrzésére, de engedjék meg azt is, hogy negatív fejleményként vegyen figyelembe azt a döntést, hogy nincs precíz definíció a felelősség láncolatra az ellenőrzés esetében. Ezek nincsenek itt a felelősségkörök megfelelően meghatározva, és itt az átláthatóság ezért sérül. Azt hiszem azonban, hogy helyes azt is kiemelni, hogy a bizottság javaslata természetesen a racionalizáció felé megy, tehát szeretnék a mezőgazdasági területen belül racionalizálni az ellenőrzéseket, és a bizottság több javaslatot tesz, és itt még a terminológiát is egyszerűsíti. Ez természetesen pozitív tényező. A bizottság javaslata a kifizető, illetve a hitelesítő szervekre vonatkozik a mezőgazdaság területén, egyetlen egy alany lesz, tehát ugyanabban az időben köztes testületek működnek, amelyek a bizottság és a tagállami adminisztrációk között helyezkednek el. Az a javaslat tehát, hogy megbízhatósági nyilatkozat legyen, de nem de ezek ne nemzeti nyilatkozatok legyenek. Tehát javulnak a, a felelő, javul a felelősségi körök meghatározása. Azt hiszem fontos kiemelni azt, hogy ez a javaslat a régi költségvetési rendelet különböző cikkein alapul. Az 53 és 54-es cikket beépíti, de három irányítási módozatot megszüntet. Ugye, amit ma javasol nekünk a bizottság, csak a, a közvetlen és a közvetett irányítás szerepel a korábbiak helyett. Ami a közvetett, közvetlen illeti, szerintem itt a körülmények hasonlóak a múlthoz, tehát semmi nem változik meg a mostani költségvetési rendeletben az előzőekhez képest. Ami viszont a közvetett irányítást illeti, itt új változók jelentek meg az egyenletben. Azt mondanám, hogy a legérdekesebb az az, hogy a pénzügyi intézmények, a bankok, a beruházási bankok, felhasználhatják az Európai Unió költségvetésének az összegeit a Európai Beruházási Bankon keresztül. Nemrégiben egy-két kolléga hívta fel erre az újdonságra a figyelmet, hogy az Európai Beruházási Bank is részt vesz ebben, illetve hogy az Európai Parlament is most érintett. Ez tehát a legfőbb kérdés, amelyet tisztáznunk kell, és én nagyon remélem, hogy a bizottság ezt képes is tisztázni. Tehát szeretnénk bővíteni ezeknek a szerveknek a hatáskörét? Úgy tűnik számomra, hogy itt egyfajta általános megközelítés van az Európai Unió pénzeinek, öcsögetésének a kezelésében. Figyelmet kell fordítani mindenkire, gyakorlatilag már mindenki felelős lehet a bizottságon kívül. Ez az alapvető pont, amelyet az Európai Bizottságnak most itt tisztázni kell a szakbizottságunkban. Az új költségvetési rendeletet ahhoz, hogy az új költségvetési rendeletet elfogadhassuk. Köszönöm. Köszönöm szépen. Cseszkova asszony. Děkuji za slovo. Köszönöm szépen a szót, elnök úr. Engedje meg, hogy szóljak néhány szót arról, hogy ma van az első alkalom, hogy ezt a témát tárgyaljuk, és én ebben felszólalok. Köszönöm szépen mindenkinek, hogy az új költségvetési rendeletről ilyen vitát folytathatunk. Nagyon nagyra értékelem azt, hogy lehetőséget kaptunk arra, hogy a jelenlegi helyzet javítására nézve tárgyaljuk ezt a kérdést. Odi úrnak is szeretnék köszönetet mondani. Én másik frakcióban dolgozom, de mindazonáltal be kell vallanom, hogy legtöbbször egyetértek azzal, amit ön kifejt, véleményeként. És a ma tárgyalt kérdésben is csak azt mondhatom, hogy ez a vita az EIB szerepére mutat rá visszatérő módon. Beszéltünk az eurokötvényekről, és nagyon örülök ennek a magyarázatnak, hiszen legalább megértettük, hogy mit jelentenek a projektkötvények. Tato, no, Úgy vélem, hogy ez az új pénzügyi eszköz olyasmi lesz, amit politikai szempontból fognak figyelembe venni, vagyis politikai döntés lesz, hogy a felügyeletet hogyan biztosítjuk a bankok felett, és ide a jövőben a beruházási bank is tartozik majd. Remélem a jövőben folytathatjuk ezt a vitát, és úgy gondolom, hogy ez a tagállamok számára is fontos vitakérdés lesz, hiszen a tagállami hatáskor is nagyon fontos ebben a tekintetben. Ma az is elhangzott, hogy a tagállamok esetleg részvényessé válhatnának az Európai Központi Bankban, a Beruházási Bankban. Ez számomra szinte elképzelhetetlen ez a fajta struktúra, most nincsenek még világos eljárási szabályaink ezekre a verziókra, vagy ezekre a forgatókönyvekre. Természetesen a mi szakbizottságunkat be kell vonni ezek kidolgozásába, ha ilyen döntés születik. Szeretnék szólni az ütemezésről is, illetve bizonyos eljárások átfutási idejéről és határidejéről születek javaslatot arra, hogy rövidítsük le a mentesítésre rendelkezésre álló időt. V oblasti účetnictví, auditu a Munkatapasztalatom 12 évre nyúlik vissza könyvelőként és auditorként. Amikor ezen a területen dolgoztam, és aztán később is, amikor politikai karriert kezdtem, kapcsolatot tartottam a szavazóimmal a cseh köztársaságban, és viták folytak arról is, hogy hogyan lehet felhasználni bizonyos EU alapok pénzügyi forrásait. Gyakran nehézségbe ütközik az elszámolás vagyis eh, például egy magáncéggel való elszámolás az, hogy egy kedvezményezettel a következő év június 30-áig el tudjunk számolni. Ezt általában a következő év őszéig meg kell hosszabbítani ezt a határidőt. Éppen ezért eh, elnézést, hogy eh, késtem, de egy másik szakbizottságban szavazás volt. Lehet, hogy csak a vita végére értem be, amikor az a határidőkről volt szó, de a javaslatokból az derült ki számomra, hogy érdemes azt az észrevételt elmondani, hogy véleményem szerint igen helyén való, hogy most beszélünk csak a 2009-es mentesítésről, most tárgyaljuk ezt, hiszen időközben különböző elszámolások vannak folyamatban a kedvezményezettekkel, a helyi közösségekkel, magán kézben lévő cégekkel. Minél hosszabb a mentesítési eljárásra rendelkezésre álló idő, annál több esélyünk van a sikeres megoldására ennek a feladatnak. Ennyit mondanék el tapasztalataim alapján, hiszen hosszú ideig dolgoztam a magánszférában ezen a területen. Köszönöm szépen. Köszönöm, így az elnök. Egy kicsit zavarba jöttem, amikor Odi úr említésre került. Volt itt egy kis félreértés, de most már látom, hogy önök legalább tudják, hogy ki a legfontosabb szereplő ebben. Köszönöm szépen. Ami a beruházási bankot illeti, a következőket szerettem volna elmondani. A bizottságot kivételesen szeretném megvédeni. Nem hiszem, hogy annyira rossz munkát végez a bizottság ezen a területen. azért van az EBB-re hatásuk, és azért dicséretes, hogy eljöttek ide, meghallgatnak minket, de a, az EBB tekintetében lehet, hogy vannak olyan projektjeik, amelyekkel a szegénység ellen küzdenek, és ez mind nagyon helyes. Nagyon fontos, hogy elkerüljék a szükségtelen kockázatokat, az EBB tisztviselőnek a fizetésére nem nagyon van kihatásunk. De mit tehet az EBB, amit a bizottság nem tud megtenni? Az EBB-nek nincsen 300 tisztviselője a világ különböző pontjain. A bizottság 5000 alkalmazottal dolgozik a világ különböző képviseletein úgyhogy egészen más a kapacitása. Mi a mi feladatunk? Mi az adófizetők felé tartozunk elszámolással, beszámolással arról, hogy mire költöttük el a pénzünket, pénzüket. A Költségvetési Ellenőrzési Bizottságban arról kell gondoskodnunk, hogy a szükségtelen kockázatokat elkerüljük, és hogy nem kreálunk újabb kockázatokat, amelyeket senki nem tud ellenőrizni nem gondolom, hogy ez olyan nagy előrehaladás, de lehet, hogy egy kicsit ódivatóan gondolkodom. Legyünk prudensek, legyünk körültekintőek. Amikor egy milliárdról beszélnek, vagy több százezerről, ez egyfajta hógolyó vagy lavina effektus. reformra van szükség, szembe kell néznünk a kihívásokkal, de végső soron az adófizetők pénzével kell elszámolni. Köszönöm szépen. Nos, hosszú eszmecserét folytattunk, és most a bizottság képviselőjét, Párdis vagy van Péter órát kérném. Melyikük kíván hozzászólni, esetleg mind a ketten? Köszönöm szépen, elnök úr én szeretnék elsőként hozzászólni. Én magam is könyvelő vagyok, és én foglalkozom a mentesítéssel, tehát ez az én területem, és Paradi úr, aki igazgatóként viszi ezt a területet, szól majd hozzám, szól majd én utánam. Sacimákakis úr az 56-os cikkre vonatkozó pontot említett, egy kicsit laza a cikkben tartalmazott rendelkezés, mert a tagállamok részéről többen vállalják ezt a szerepet, mások esetében pedig teljesen kizárt a lehetőség. Hogyha egy legfelső könyvvizsgáló testület venne ebben részt, akkor ez független, vagy pedig a költségvetési rendelet hatája alá tartozó szervezet lenne. Hogyha a nemzeti könyvvizsgáló szervezet vagy számvevőszék venne részt a költségvetési rendelet keretében a, az ellenőrzésekben, akkor ez tulajdonképpen a belső ellenőrzés részévé válna, és nem lenne tulajdonképpen ebből a szempontból ennek a feladatnak a keretei között független. Bár egyébként egyéb tekintetben független maradna. De hogyha a belső ellenőrzés keretei között végzi ezt a munkát, akreditál, auditál, megnézi a nyilatkozatokat, a kifizető ügynökségeket azzal a célral, hogy a nemzeti nyilatkozatokhoz támogatást adjon, irányítási vagy politikai nyilatkozatokról lesz -e szó, ezt el kell dönteni, de lesz egyfajta nyilatkozat, akkor már is nem független, mert a külső ellenőr e, ebből a szempontból az európai számvevőszék. Ami pedig a mentesítésnek az időzítését illeti, Március 31-et említette Odi úr, és azért tekintetbe kell venni, hogy az összes intézményt, illetve testületet konszolidálni kell a konszolidációs körben, és higgy el nekem, hogy március 31-ével éppen nagyon kapkodva érünk ennek a végére, és június végére érhet véget ez a munka. A belga rendszerre utalok, Stász úr is eh, belga, tehát szólhatok erről, úgy gondolom. Eh, jú, július 15-20-a a határidő. A mi esetünkben 11-e, július 11 nagyon helyes. Eh, Franciaországban ugye nemzeti ünnep van, sok nemzeti ünnep van, ezt is tekintetbe kell venni. Annyit említenék még, hogy Vannak nem túl nehezen kezelhető kérdéskörök ezen belül, ezeket meg lehet oldani. Itt van némi mozgásterünk, de a provizorikus számlákat tekintve arra hívnám fel a figyelmet, hogyha képzeljük csak magunkat a számvevőszéknek a helyzetébe. Hogyha a számvevőszék júliusra megalkotja a véleményét, ahhoz, hogy augusztusra a parlament reagáljon, nagyon-nagyon kapkodni kellene, hogy decemberre megtörténik a mentesítés. A parlamenti munka határidőit figyelembe véve, ez nagyon szoros határidő. Mindenféle egyéb megfontolások is persze felvethetők, bár ezek nem feltétlenül kerülnek játékba, és nyilván vannak előjogok, amelyeket érvényesíteni lehet, de magán a parlamenten belül az átfutási idő is túl hosszú. Mert mondjuk a számvevőszéki jelentés november elején önökhöz kerül, és április végére biztosítják a mentesítést. Hát ezt is rövidíteni kell, ezt az átfutási időt. Szeptember 20-át határidőként megjelölni, mondom a ez ezt felvető hölgynek, az nagyon-nagyon ambiciózus. Mert a költségvetés, illetve mentesítési hatósági szerepkörben nehéz ezeket összeegyeztetni, úgyhogy higgadtan végig kellene gondolni. És ami pedig a nagy vonalakban történő folyamatos tájékoztatást illeti, én erre azt mondom, hogy mondjuk, hogyha strukturális alapok területén alacsonyabb a hibáknak az aránya, vagy mondjuk a mezőgazdaságban alacsony a hiba arány, akkor is következetlen lenne ez. Grace asszonynak szeretném a következőt reagálni. Nos, az Európai Bizottság nem szabadidős tevékenységeket végez ebben az időszakban, hanem nagyon keményen dolgozunk, biztosíthatom önt erről. Tehát nem csak a lábunkat lógatjuk. Meg kell határozni, hogy pontosan milyen módon járjunk el a feladatunkat teljesítve. A küldöttségek a bizottságnak a felépítését tekintetbe véve, illetve a költségvetésnek a méreteit tekintetbe véve, rengeteg szakmai kérdést kell, hogy kezeljenek, és a kívánság listája úgy gondolom, hogy átgondolást igényel, bár egyébként legitim elemeket tartalmaz. És mindenkinek a saját szerepét kellene tekintetbe vennie. Tovább lehet persze fejleszteni az eljárást, hogy gyorsítsuk a mentesítést. Most pedig kollégámnak, Eriknek adom át a szót. Köszönöm, elnök úr. Engedjék meg, hogy Gressle asszony észrevételére reagáljak. Ő arról beszélt, tulajdonképpen szemrehányást tett, és jogosan, hogy ez a vélemény hét hónap kidolgozást igényel, évről évre halmozódnak ezek a csúszások, és így jutunk el a három éves eltéréshez. És Ez a megfelelő cikk alapján történik így természetesen, és a parlament módosítási jogköreit ez nem csorbítja. Jogilag ellenőrizni, elemezni kellene a lehetőségeket. És múlt év végére fogadtuk el az erre vonatkozó új rendeletet, ami gyakorlatilag összevonja a Lisszaboni szerződésnek megfelelően ezeket az intézkedéseket. És különböző cikkeket érintenek a módosítások. A számvevőszék szerepét is tisztában meghatározza. Örömmel nyugtáztam egyébként, hogy a parlament Grészle asszony Rivellini úr személyében, illetve hogy a két szakbizottság körében gyorsítja a munkát. Sáci Makakis úrnak szeretném mondani, a következő pénzügyi perspektívák összefüggésében a, eh, azt szeretném elmondani, hogy a parlament és a tanács között elég gyorsan kialakulhat a megállapodás. Természetesen a bizottság közvetítésével. A költségvetési rendelet új formájáról. Mert ez biztosítja az ágazatok számára a keretet, amely a, az év második felében lép be a képbe. A kutatás területén például, aztán a, a transeurópai hálózatok tekintetében, és így tovább. Itt inkább politikai egyességről beszélhetünk az általános költségvetési rendelet tekintetében biztosítanunk kell a koherenciát a különböző ágazati rendeletekkel. Hozzátenném még, hogy sokféle kérdés merült fel, és igyekszem ezek közül egyre-kettőre reagálni, válaszolni, de a lényeg az, hogy az előadóval folytassuk az együttműködést, ezt már meg is kezdtük. És jeleztük Grace Lassennek és Rivellini úrnak, hogy dolgozunk egy dokumentum csomagon, amelyben a bizottság kifejti az álláspontját. A jogalkotási hatóságok közül az illetékeseknek, többek között a Költségvetési Bizottságnak. Tehát egyrészt valóban kifejtendő kérdések vannak, és választ kell adni a felvetett kérdésekre, de ezek túl számosan említhetők. Túl sok ilyen válasz van ahhoz, hogy ezeket mind elkezdjem most felsorolni. Amit viszont megtehetünk a három éves felülvizsgálat összefüggésében, az a következő, egyszerűsíthetünk. Tiszta világos szabályokat alkothatunk, amelyek egyértelmű eredményekhez vezetnek. Az európai források kedvezményezetjeit is be kell vonnunk a programok előkészítésébe. És itt figyelembe kell venni az administratív szempontokat is. Tehát egyrészt a szabályoknak az egyszerűsítéséről van szó. Szó esett itt az elfogadható hibakockázatról is, aztán, hogy hogyan tehetjük az ellenőrzési rendszereket eredményesebbé. És költséghatékony az ellenőrzést. Van egy harmadik elem is, amelyet többen említettek ez a beavatkozások módozatainak a szélesítésére vonatkozott. A költségvetési rendelet keretében az Európai Bizottság már is átad sokféle hatáskört. Természetesen a végrehajtási jogkört nem adja át az Európai Bizottság, de az egyéb átadott hatáskörökkel garanciákat várunk a jelenlegi rendelkezések értelmében gyakorlatilag a pénzügyi eszközrendszer áll a középpontban. Ezek nem támogatásként működnek, de általános értelemben mégiscsak pénzügyi eszközök. A 120-as cikk például a 120 B eh, pont általános keretet ad ez még az előző szövegváltozatból származik. Az Európai Bizottság a pénzügyi eszközökön nagyon sok munkát végzett és végez. Szeretnénk, hogyha az áttételes hatás messze menően jelentkezne, hiszen a költségvetési források viszonylag szűkösek. Ez annak függvénye, hogy a tagállamok milyen szándékkal állnak majd a következő pénzügyi perspektíva egyeztetéseihez. Gressler asszony kérdésére pozitív választ tudok adni az európai források átcsoportosítása. Például az ensz való együttműködést is elősegítik, és az európait vállalja maga részét. Meg kell osztanunk a felelősségeket, és több hónapig egyeztettük ezt a tagállamokkal. Mert ez valóban forradalmi jelentőségű változás a struktúrás alapok irányításában. Mi úgy tekintjük, hogy itt nem pontosan forradalomra van szükség, mert a jelenlegi strukturális keretek között is a költségvetési rendeletnek érvényt tudunk szerezni. Tehát erre vonatkozik a javaslat. Egyrészt az innováció a közös irányítás területén, hogyha megnézzük, hogy az Európai Bizottság megbízhatósági nyilatkozatot követel, e, akkor ki kell dolgozni ennek a kezelési módszerét. Ez határozott előrelépés az ellenőrzés, illetve felügyeleti rendszerekben, az európai források irányításában. Néhány észrevételt szeretnék megemlíteni még kiegészítő jelleggel, ami az EBB-t illeti, hatékonyabban kell irányítani, ez egyértelmű. Külön alapszabályban kell szabályozni a működését, de ez nem külön dokumentum, hanem a szerződésbe beépült. Szorosabban együtt kell működnünk az EBB-vel, mint eddig. És az a sokszorozó hatásokat ki kell használnunk a költségvetés forrásai eh, alapján. A kockázat megosztási rendszer úgy gondoljuk, hogy megfelelően működik. Tavaly félidős értékelésre került sor, és jó példának tekintjük ezt. Ennek alapján megpróbáljuk majd a partnereinknek bemutatni ennek a hatékonyságát a költségvetési rendelet eh, egyeztetései során tehát úgy gondoljuk, hogy ez a kockázat megosztási eszköz jó eredményekkel jár. És a pénzügyi perspektívák egyeztetése során igyekszünk majd kialakítani azt az eszközrendszert, ami megbízhatóan lehetővé teszi, hogy előre lépjünk, és itt elsősorban nem támogatás, hanem költség térítés formájában szeretnénk segíteni például a kutatók munkáját és a kockázati tőkebefektetések helyzetét, a vállalkozásoknak a munkáját. Grészle asszony észrevételére reagálva annyit tudok mondani, hogy csütörtökön ismét találkozunk majd, de úgy gondolom, hogy egy, egy, egy sor kérdése már kitértem. Itt annyit mondanék, hogy a pénzügyi eszközökről még beszélnünk kell. És a javaslatunkban intézkedéseket fogunk majd javasolni, amelyekkel elkerülhetjük, hogy a Kajmán-szigeteken végezzék a források a pénzügyi műveletek, illetve pénzügyi eszközök a szabályokat tiszteletben tartva tudnak csak működni, például a pénzmosás elleni szabályokat be kell tartani, és a nemzetközi adózási elveknek megfelelő adózást is biztosítanunk kell. Ezek tehát a javasolt elemek. Hogyha ezt elfogadja a jogalkotó hatóság, akkor egyetért vele, és remélhetőleg a folyamatos monitoring megoldást is kedvezőnek találja majd. Az első körös vita szempontjából rögzítettem a különböző szempontokat, és szorosan folytatjuk az együttműködést a két előadóval. Reméljük, hogy minden kérdésükre minél rövidebb időn belül választ tudunk majd adni, és ez megkönnyíti majd a közös munkát. A cél az, hogy megszülethessen a lehető leggyorsabban a jelentés. Köszönöm. Köszönöm szépen, mondja az elnök úr. Két tennivalónk van még, a szemvevőszékre pillantok, hogy kívánnak-e szólni? Gondolom követték a vitát. Jó, akkor először önöknek adom meg a szót, és majd Greszlászonynak összefoglalásként. Tehát először a szembevőszék képviselője. Köszönöm szépen, itt ülnek mellettem a kollégáim, de én fogok szólni, mert eh, többször is hivatkoztak ránk. Valóban a szembevőszék a bizottság javaslataira reagált, a bizottság javaslatairól készített egy kis anyagot. Ez tény. A legutolsó hozzászólás nekem egy kicsit azt hiszem már messzire ment, hogyha ezt mondhatom. Pénzügyi eszközök és az egyéb aspektusok, amelyekről a vita folyt, nem álltak a számvevőszék munkájának a középpontjában. Szeretünk volna hozzájárulni a javaslatokhoz, a költségvetési rendeletre vonatkozó javaslatokhoz. De mi nem ezekhez az aspektusokhoz járultunk hozzá, amelyeket részletesen tárgyaltak a itt elhangzott megjegyzések. A szemvevőszék nem rendelkezik semmilyen tapasztalattal az új, már az itt említett új pénzügyi eszközökre vonatkozóan. Van némi tapasztalatunk, nem a külön jelentések kapcsán, hanem véletlenül, mondjuk, amikor az audit tevékenységünk folyatán ezzel szebbe találkozunk, Például most zajlik egy ilyen a kis és középvállalkozásokkal kapcsolatban, egy ilyen munka, és tudjuk, hogy az Európai Bizottságnak az az elképzelése, hogy elmozduljon a támogatások felől a hitelek felé, ami jó gondolat, de még nem végeztünk ezzel kapcsolatban audit munkát, nincsenek ilyen tapasztalataink, és ezzel kapcsolatban semmilyen pozitív értékelést vagy pozitív véleményt nem nyilvánítottunk ki. Ugyanezt szeretném még elmondani arról az új gondolatról, hogy egy teljesen új pénzügyi eszköz jön létre az európai intézményeken kívül, az európai adminisztráción kívül. Ez egy teljesen új gondolat. Mi, az Európai Számbevőszék, erről még nem nyilvánítottunk véleményt egyáltalán, és még egyszer mondom, ezzel kapcsolatban sincs semmilyen audit tapasztalatunk. De elképzelhető, hogy a mellettem ülő kollégák még ki tudják ezt egészíteni. Ezt a rövid választ. Köszönöm. Danki. Köszönöm, mondja az elnök úr. Kreszle asszony következik. Igen, köszönöm szépen, elnök úr. Először is köszönöm mindenkinek a felvetéseket, megjegyzéseket. Hadd mondjam, hogy a dokumentumokat megkapta a munkacsoport, Körülbelül 1500 oldalnyi anyagot küldtünk szét, és a kérdéseimre kapott válaszokat is. Ezt mindenki számára elérhetővé tesszük, hogy teljesen felfegyverkezve szállhassanak, vehessenek részt a vitában. De ha már itt vagyunk, akkor hadd tegyek fel egy kérdést. Ez igaz, hogy a fizetéseket nem fizették ki? Ez valamilyen finanszírozási probléma volt itt? Csak azért, mert én azt hallottam, hogy a fizetések nem érkeztek, mert ezeket nem fizették ki. Nem tudom, hogy jól hallottam-e, engem érdekel, hogy ez hány embert érint. Köszönöm, elnök úr, a bizottság képviselője válaszol. Ja, fonctionnaire n'est pas payé annyit tudok erről mondani, hogyha egy tisztviselő nem kapja meg a fizetését, akkor mindenki értesül erről. Jó, nagyszerű, mondja az elnök úr, akkor ezzel a 12-es napi rendi pontot le is zártuk. A 14-es napi rendi pont egyéb kérdések nincsenek, akkor az ülésünket lezárjuk, és a következő ülésünk csütörtökön lesz, 9 órakor kezdünk. Nagyon remélem, hogy nem haragszanak rám, elnézést kell kérjek de Magistris úr nevérben, mert ő még mindig beteg, tehát én leszek csütörtökön is az elnöki székben. Most várni fogok fél hatig, fél hatkor kezdjük a koordinátorok ülését, pontosan, és ez pedig egy zárt ülés lesz. Mindenkit kérek tehát, aki a koordinátorok ülésén nem vehet részt, nem vesz részt,